Úgy gondolom, hogy ideje elkezdeni a munkát. Egyébként a többiek számára keresztül, keresztbe teszünk a programjuknak. Először is fogadjuk el a napi rendet. Kérdezem, hogy van-e ellenvetés, nincsen. Következnek az elnöki bejelentések. Egy kicsit át is lapoztam, de most visszamegyek hozzá. Csak szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy a holnapi ülés nem itt lesz, délelőtt is és délután is a PHS 5B001-es teremben tartózkodunk majd. Úgyhogy ma délután kérem, hogy mindenki vigye magával a dokumentumait, egyébként elvesznek. A harmadik napi rendi pontunk egy irányelv javaslat, amelynek a témája a nemek közötti egyensúly a tőzsdén jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói körében. Ole Schmidt az előadó, meg is adom neki a szót azonnal. Köszönöm szépen, elnök asszony. Már az első árnyék jelentéstevői megbeszélést megtartottuk, és eh, nagyon építőek voltak eddig az eh, a megbeszéléseink, úgyhogy remélem, hogy jó megállapodásra tudunk jutni. A kulcsfontosságú kérdés az, hogy legyen nekem 40%-os kötelező célszámaink, vagy pedig sem. Ezt a bizottság javasolta. Négy elképzelést tudok elképzelni. A bizottság javaslata, hogy valódi kvóták legyenek, tehát megtarthatjuk a bizottsági javaslatot, illetve a kötelező célszámokat egy kiegészítő rendszerrel, illetve a negyedik, hogy egy másik modell legyen. Nem adtam fel az álláspontomat, továbbra is úgy gondolom, hogy dolgoznunk kell azon, hogy a nők minél nagyobb képviseletet kapjanak a vállalatok vezetésében és az igazgatóságokban. Nagyon sok vállalat a pénzügyi vezérigazgató helyetteseket az igazgatóságában is szerepelteti, de jobban, jobbnak tartjuk az alulról építkező megközelítést. Ez a modell nagyon sok jelentéstételi követelményt is tartalmaz, illetve kötelező érvényű intézkedéseket. Azt írja elő, hogy az intézkedések nem csak a nem, jegy, nem ügyvezetői, hanem az ügyvezetői szinten is tegyenek intézkedéseket. Az átláthatóságra összpontosít, hogy a fogyasztók és a be befektetők pontosan tudják, hogy mit tesz az adott vállalkozás a nemek közötti egyenlőségért és egyéb vállalatirányítási ügyekben. Az önszabályozási rendszerek nem minden esetben azonosak. A norvég tapasztalat, amikor tényleges kvótákat használnak, végül is nem hozta meg azt az eredményt, amire a bizottság hivatkozik, az Európai Néppárt árnyék előadója és az ECR árnyék előadója Fox úr leginkább az én érvelésemet fogadják el. Kretszer asszony azt támogatja, hogy a KKV-kre is terjesszük ki a hatályt a 164-es módosítójában. Szerintem ez túlzás. Folyamatosan azért dolgozunk, hogy a bürokráciát és az adminisztratív terheket csökkentsük a KKV-k számára. Ugyanakkor Dati asszony a módosítójában, ez a 167-es számú, illetve 110, 167-es számú, azt javasolja, hogy egyedi kötelezettségvállalásokat írjunk elő. Sok más kolléga Ludvigson, Gulárd asszony és én is úgy gondolkodunk, hogy a bizottságnak felül kellene vizsgálni azt a lehetőséget, hogy akár a nem tőzsdéjegyzett cégekre is kiterjesztjük ezt a kötelezettséget. A negyedik cikk talán a legfontosabb rendelkezéseket tartalmazza, Támogatom Krims, Trimóza úr, Jensen asszony, Turbans úr véleményét, illetve fél úr javaslatát. Ugyanis azt javasoltuk, hogy a vállalkozásoknak közé kell tenniük, hogy mit tettek a nemek közötti egyenlőség előmozdításáért, ezt a jelentéseikben és a weblapjukon is meg kell jelentetni a 210-es és a 213-as módosító is ezt tartalmazza, hogy a fogyasztók ellenőrizni tudják, hogy milyen tevékenységet végeznek ezen a területen a vállalkozások. Sok módosító van, amiről úgy gondolom, hogy nagyon helyesen a 4.5-ös bekezdést törölni szeretnék, hiszen ez megfordítja a bizonyítás terhét, amikor egy ki nem választott jelöltel kapcsolatos panasz eljárásra kerül sor. Ez jó javaslat szerintem. A zöldek, az ALDE, az SND és az EPP szeretnék csökkenteni, illetve ki, kiaknázni, illetve kiiktatni a 10%-os szabályt a szövegből, ebben kompromisszumra lehet számítani a szankciók témájában. Tudom, hogy sokan szeretnének szigorúbb, erőteljesebb szankciókat, és ezzel kapcsolatosan nagyon sok módosító jogi nehézségeket vett fel, mint a 228-as és 230-as módosítók. Vannak olyanok, a Ludwigson féle módosító például, amely szerintem egy kicsit túlzásokat ír elő, vagyis azt akarja előírni, hogy adott esetben felesen meg lehessen szüntetni egy vállalkozást. Összefoglalva, elnök asszony, remélem, és ezért is dolgozom, hogy széles körű megállapodást tudunk elérni ebben a nagyon politikai jellegű dossziéban. Remélem, hogy kiegyensúlyozott megoldást találunk. Szeretnénk elősegíteni, hogy a nők minél inkább részt vegyenek a legfontosabb döntéshozói pozíciók betöltésében, és össze tudják hangolni a családi életet és a munkavállalást az eddigi szabályozás sem a vállalat életben, sem pedig a társadalom egészében nem biztosította egyelőre a nemek közötti egyensúlyt. Látható, hogy milyen problémákkal találkozunk. Ennyit szerettem elmondani. Köszönöm, elnök asszony. Rendben. Azt hallottam, hogy Jean-Paul szeretne szólni, de még nincs itt. Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek az előadóval, hogy az alapvető probléma ezzel a jelentéssel a negyedik cikkel kapcsolatosan merül fel. Itt eh, határozzuk meg, hogy milyen intézkedésekben tudunk megállapodni, és ez eh, tartalmazza a legnagyobb véleménykülönbségeket a politikai frakciók között, úgyhogy itt további vitára van még szükség az árnyék előadók találkozóján, lesz egy ilyen holnap is például, az első eszmecsere után még nem vagyok meggyőződve róla, hogy nagyon közel lennénk a megállapodáshoz és a közös állásponthoz, de azért elmondanám, hogy az SZND-nek mi a véleménye. Úgy gondoljuk, hogy a 40%-os igazgatósági részvétele a nőknek alapvető fontosságú, hogyha előrelépést kívánunk elérni a valódi egyenlőségen alapuló demokrácia irányába. A célunk összességében az, hogy olyan intézkedéseket dolgozzunk ki, amelyek a nemek közötti egyenlőséget elősegítik a nem ügyvezetői, illetve ügyvezetői igazgatói pozíció körében is a tőzsdei társaságoknál, később pedig a nagyobb, nem tőzsdei társaságok esetében is alkalmaznánk ezt. A kötelező intézkedések véleményünk szerint az egyetlen módja annak, hogy elérjük a céljainkat. Ez a legfontosabb dolog, ahol megoszlanak a vélemények a frakciók között a kötelező előírások hatékonyak, és nagyon gyorsan érik el a változást. Az is igaz, hogy az önkéntes intézkedések már növelték a nők részarányát az igazgatóságokban, de ezek a változások lassúak és kisebb mértékűek. Norvégiában sikeresen alkalmazták a, ezeket a kvótákat, és most már a 40%-os kvótát alkalmaznak. Norvégiában a 40%-os kvótát két év alatt elérték, és én a fennbizottságnak is tagja vagyok, mi mindig meghallgatjuk az erre vonatkozó előadásokat, és sokszor emlegetik Norvégiát. Ami ebben érdekes, hogy mindig tovább léptek egy lépéssel a vállalkozások, amikor igazgatósági tagokat kerestek olyan nőket kerestek, akik a szokásosnál többet teljesítettek, és volt nagyon sok olyan női vezető, akik különböző területen és országokban szereztek tapasztalatokat. Tehát, hogyha az ember keresi, akkor meg is találja az erre alkalmas és képzett nőket. Másrészt egyetlen ország sem tudott csak az önkéntes rendszerrel akár 30%-os női részvételt biztosítani az igazgatóságokban. Úgyhogy ezért támogatjuk a bizottsági javaslat 40%-os kötelező kvótáját. A társaságok gazdasági teljesítménye, az igazságosság és a demokrácia is nagyon fontos szempontok ezek, és itt egyetérek értek az előadóval, vagyis, hogy világosan megadott kritériumok alapján kell kiválasztani az igazgatósági tagokat. Támogatjuk a nem ügyvezetői és ügyvezetői igazgatósági tagok kinevezésének ilyen megközelítését, a válság időszakában ezek az erőfeszítések még fontosabbak, hogy a vállalkozások versenyképesek legyenek, át kell szervezniük a jelenlegi üzleti gyakorlatukat. Hiszünk abban, hogy erősebb szankciókat kell bevezetni olyan vállalkozások esetében, amelyek a 40%-os kvótát nem tartják be, akár közbeszerzésből ki lehet zárni a szabásértő cégeket, és záró szóként még elmondanám, hogy én személyesen úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság nem volt eléggé ambiciózus ebben a területben. Hogyha felvizezzük a bizottsági javaslatot még inkább, akkor nagy kérdés, hogy mit tudunk egyáltalán elérni a következő években. Valóban előrelépést tudunk elérni a nemek közötti egyenlőségben és az egyenlő képviseletben? Köszönöm. Jean Paul még mindig nincs itt, úgyhogy Svent hallgassuk meg. Lucky me. Köszönöm. Nagy szerencse ez nekem. Nagyon rövid az idő, mint a raportőr is mondta. Én támogatom azt a vonalat, amit az SND frakció vitt. Szerintem ironikus lenne, hogyha a parlamenti álláspont gyengébre sikerülne, mint a bizottsági eredeti javaslat, már ami a nők és férfiak egyenlőségét illeti. Van egy nyilvánvaló probléma, önkéntes intézkedésekkel nem sikerül kezelni. Az önként vállalt kötelezettségek, mikor ugye kötelező erőjű, erőjűek is, nem valószínű, hogy működni fognak. A raportőr is mondta, hogy ezek az önmeghatározott önálló kötelezettségvállalások bármilyen szinten megtörténhetnek. Adott esetben lehet, hogy egy cég csak 5%-nál húzná meg a határt, vagy 7%-ban húzná meg a határt, tehát ez nyilvánvalóan nem működőképes ötlet. Ugyanez volt a helyzet Németországban, ahol ez a rendszer van, és bebizonyosodott róla, hogy nem működik. Németországban az emberek 70%-a elégedetlen ezekkel a nem működő kötelezettségekkel. Nyilvánvaló, hogy az a gondolat, hogy egy cég saját maga döntse el, hogy milyen intézkedéseket hoz a nők helyzetbehozásához, az önmagában üdvözlendő. Az árnyék előadók ülésén én egy olyan javaslatot hoztam, olyan javaslatot tettem, miszerint a nagy cégeknél a kötelező intézkedések mellett maradjunk, csak úgy, mint ahogy ezt a bizottság tette, ugyanakkor a kisebb cégeknél több önkéntességet engedélyezzünk, tehát a nagy cégeknél egy nagyot lépünk előre, még a kis cégeknél tartózkodunk attól, hogy bürokratikus vagy nem működőképes, nagy administratív terhet jelentő szabályokat hozzunk. Tehát azt gondolom, hogy ez például képezheti majd egy kompromisszum alapját. teljesen nyilvánvaló abból, amit a szocialista kollega elmondott, kompromisszum nem látszik lehetségesnek. Az önkéntes, nem kötelező intézkedések alapján bármilyen szinten is húzzák meg ezeket az önkéntes határokat a nagyobb cégek. Köszönöm, Ashley. Köszönöm, elnök asszony, és én magam is megköszönném a raportőrnek az eddig elvégzett munkáját. Én méltányolom az erőfeszítéseket, amelyek arra irányultak, hogy működőképes jogszabályt hozzunk, kompromisszum készségét is mutatott, bár maradtak köztünk ellentmondások, illetve nézeteltérések. Mindenkinek ugyanaz a célja, mindannyian szeretnénk az igazgató tanácsokban a nők arányát növelni. Egy tisztességes, egyenlő társadalmat szeretnénk kialakítani, és a sokszínű igazgatótanácsok nyilván kiegyensúlyozottabb döntéseket hoznak, mint ahogy itt elhangzott. Jó gazdasági teljesítmény, az, jó a gazdasági teljesítmény jár együtt a sokszínű igazgatóságokkal. Ez egy tény, ugyanakkor innentől kezdve eltérő az álláspontunk, mert a cég végső soron a részvényesek tulajdona, és végső soron a részvényeseknek kell eldönteniük, hogy hogyan vezetik a cégüket. Én alapvetően ellen ellenzem a kötelező jogszabályokat ezen a területen. Nekünk célokat, nem pedig kvótákat kell megfogalmaznunk, és a természetes evolúciót kell előmozdítanunk. A nemek közti egyenlőség egy hozzáállásbeli, magata, megvált, hozzáállásbeli változást is feltételez. Én azt gondolom, hogy a kvóták felületes megoldást jelentenek. Úgy gondolja a frakcióm, hogy az EU ne lépjen ezen a területen, mert külön, nagyon különböznek Európában a társasági jogi alapok, illetve a vállalatvezetési kultúrák. Szerintünk ezt az egyes tagállamokra kell bízni. Eh, ők tudják legjobban, milyen lépések fognak a saját hazájukban működni. A különböző eh, államokban különböző megközelítés létezik. Franciaországban, Belgiumban, Olaszországban vannak eh, kvóták, eh, Svédországban, Finnországban és az Egyesült Királyságban pedig hatékony nem jogalkotási eszközök működnek. Sven Gigold kollégám azt mondta, hogy az önkéntes intézkedések nem működnek. Sajnos Sven tévedsz, eh, működnek, eh, és tényleg látszik, hogy működnek. Az Egyesült Királyságban például a a e, FUCI százas cégek között 12-ről 17%-ra nőtt a női igazgatósági tagok száma. Megengedett, hogy befejezzem, kérlek? Nagyon hálás vagyok, Sven. A Cranfield School of Management kutatása pedig azt mutatja, hogy Nagy-Britanniában 25%-ra fog nőni 2015-re lőigazgatók aránya, és 33%-ra 2020-ig. Ez azt mutatja, hogy az önkéntes intézkedések működhetnek, akkor, hogyha a kormány és az üzleti vezetők is elkötelezettek ezek mellett. Na, hogyha a német kormány úgy dönt, hogy német, a német cégeknél ez a megközelítés nem működik, akkor önök Németországban természetesen hozhatnak ilyen intézkedéseket. Én csak azt nem értem, hogy akkor, amikor Nagy-Britannia például egy olyan ország, ahol megtalálták a megfelelő megoldást, miért gondolják önök azt, hogy az egész eu kiterjedő jogszabályt kell hozniuk. Egy módosítóról beszélnék még, a 256-osról, ami az enyém, nincs benne egy kompromisszumba sem. Ez a módosító azt mondja ki, hogy ez a, ez a, a ez a, a ö, jogszabály nem lép életbe addig, amíg az EU maga nem teljesíti az ebben való előírásokat. Erre mondta azt a titkárság, hogy a szolgálati szabályzatot kell megváltoztatni ehhez, hogy ez működhessen. Hát az viszont egy szent dolog, ugye? A szolgálati szabályzatot nem lehet megváltoztatni itt az EU köztisztviselői karában. Aztán mégis önök úgy gondolják, hogy a magánvállalatoknál ezt megtehetik. Ezért gondolom azt, hogy ez sokkal inkább a politikáról szól, és Reding asszony választási elképzeléseiről, semmint a nők esélyegyenlős, és nem pedig a nők esélyegyenlőségéről. Mert én azt gondolnám, hogy előbb a saját házunk táján kellene rendet tenni, és csak utána tanácsot adni másoknak. Elnök asszony, ön ismeri az én nézeteimet, nyilván együtt együttműködünk majd a raportőrrel a jövőben is, és remélhetőleg megfelelő kompromisszumokat találunk majd. Köszönöm. Jean-Paul megérkezett, így aztán ő fog most szót kapni Corin helyett, és aztán Astrid. Fom. Voilà, ça y est. Euh, je ne savais pas que j'allais être au Corinne aujourd'hui, mais... Eh, nem tudtam, hogy Korin eh, helyett kell beszélném, beszélnem, de azért megpróbálom az üzenetet eh, közvetíteni dugóban ragadt Korin, így nem tudott megérkezni. Először is Olesmit raportőrnek köszönöm a jelentés tervezetét, amely jó első alapot képez a további megbeszélésekhez. Korin szerint nagy kihívás előtt állunk, lehetőleg nagy többséget kellene biztosítani, de Oli bízhat Korinban. Nos, mik a megjegyzéseink, ami a hatókört illeti a KKV-kat szeretnénk eh, kivonni a hatály alól a eh, jogszabálynak, mert a kisvállalatok és a, femi, a, csal, a családi vállalkozások nehezen felelnének meg ennek eh, a, ennek a ö, jogszabálynak, illetve a végrehajtó igazgatók szerepére kell ö, odafigyelnünk. Ö, ami a kvótákat illeti, jó alap Oli Schmidt javaslata, ö, ami az európai intézmények eh, körében eh, alkalmazandó szabályokat illeti, eh, nem, Korin szerint nem kell feltétlenül utalni ezekre az intézményekre, nyilván ugyanazt kell nekünk is megtenni, amit másoktól elvárunk. Köszönöm a, mindenkinek a figyelmét. Okay, Astrid. Itt következik. Köszönöm, elnök asszony. Én szinte már kondoleálnék Oli Schmidtnek, mert több száz módosító érkezett egy véleménytervezethez, ami, ami nagyon szokatlan, és ráadásul ezek élesen ellentétben is állnak egymással gyakran. Én magam nem nyújtottam be módosítókat, mégpedig azért, mert szerintem a jogalap is vitatott. A saját frakciónkban mi úgy döntöttünk, hogy a jogalapal kapcsolatban tisztázást kérünk, mert úgy tűnik számunkra, hogy az ilyen irányelvben alkalmazott jogalap kötelező kvóták vonatkozásában legalábbis problémás. Ennek ellenére annyit szeretnék elmondani, hogy nekem a jogalappal kapcsolatban fenntartásaim vannak. Nem a Szovjetunióban élünk, hanem az Európai Unióban. Az Európai Unióban pedig hogyan is fogalmazzak. Nekem vannak fenntartásán kétségeim azzal kapcsolatban, hogy jól tesszük-e, ha egy piacgazdaságban, mert hát mégis abban élünk, ugye, és én magam is ehhez ragaszkodnék, hogy elő tudjuk-e írni egy piacgazdaságban magáncégeknek azt, hogy hogyan kell a saját irányítási szervüket felállítaniuk. Ez egy elvi kérdés számomra, tehát nem tudom, hogy egyáltalán létezhet-e jogalap erre. Nyilván a közintézményeknél ilyesmit előírhatunk, aztán mégsem ott csináljuk az irányelvet. Azok számára, akik a, arról szóltak, hogy önkéntes intézkedéseket is lehet hozni. E, hadd mondjam el, hogy 1967 e, e, óta létezik egy olyan EU-s irányelv, amely a, az egyenlőségről szól, a foglalkoztatási egyenlőségről, és én a 80-as években már a saját hazámban pozitív fellépéseket szerveztem annak érdekében, hogy például egy banknál eh, egyszerűbb legyen a, egyszerűbb legyen a nők eh, promótálása egy bankban. 67 óta lehetett volna ilyesmit csinálni, még miért nem tettük meg? Én magam akkor, amikor e, ebben az ügyben felléptem, eh, akkor azt láttam, hogy Eh, a banknál eh, senki nincs, eh, nincs nő az igazgatóságban, hát azért nem volt, mert egyetemi végzett nőket föl se vettek ahhoz a bankhoz. Mit, mit jelentenek ezek a kvóták az igazgató tanácsban és a tőzsdéjegyzett társaságokban? Öt hat luxemburgi cég van, mondjuk Luxemburgban ez 20-30 nőnek jelenthet valami fajta előrejutást, holott ennél több erre méltó nő is van. Aztán állandóan emlegetik a norvég példát, de hát én a plenárison már évekkel ezelőtt mondtam, hogy Norvégiában készült egy elemzés egy norvég cégnél, és hát egy komoly tudományos cég végezte ezt a felmérést. Na, mire jutottak? A törvény előtt 600 tőzsdejegyzett cég volt, és aztán 300-ra csökkent a tőzsdejegyzett száma. 300 nő, tehát 300 poszt van a nőknek félretéve, és eh, ezt a 300 posztot összesen 70 nő töltötte be. Én magam is megnéztem, eh, felhívtam a luxemburgi tőzsdét, eh, és azt láttam, hogy hogy néhány nő kapja ezeket az állásokat. Tehát én azt gondolom, hogy rossz úton járunk, ehelyett a célunk az kellene, hogy legyen, hogy a normális nőket promotáljuk, jutassuk karrierhez, ne azt a néhány tucatot vagy három-négy ezret, akik az igazgatósági helyeket majd megkapják. Mert ha csak ezzel a 3-4 ezer nővel foglalkozunk, akkor az összeurópai szinten semmit nem fog jelenteni. Eh, ha egy nő boldogulni képes, akkor az képes majd utána az igazgatóságba is megjelenni. Tehát én a pozitív fellépéseknek a híve vagyok, mert azok eh, eredményesek. Ráadásul már most eh, látjuk azt, hogy probléma az ipar előzése Európából, van egy olyan módosító, amely azt mondja, hogy a kvótákkal együtt járjon a cég minden szintjén egy esélyegyenlőségi politika, beleértve a képzéseket, a szakmai képzéseket, illetve a munkaidő rugalmasságát, valamint a szülői szabadság eh, engedékeny szabályozását, vagy rugalmas szabályozását. Eh, nem vagyok abban biztos, hogy egy ilyen irányelvel, vagy ilyen jelentéssel jó szolgálatot eh, teszünk a nőknek, vagy akár az európai gazdaságnak. Köszönöm. Okay, is there anybody else? Köszönjük szépen. Valaki más kéri a szót, mielőtt visszaadjuk a szót a jelentéstevőnek. Senki? Akkor Olle. Köszönöm szépen. Nos, hát mindannyian hallattuk, hallhattuk, hogy bonyolult lesz a helyzet, de hát anyám is úgy mondta, hogy az élet nem habos torta. Úgyhogy a következő ülésen megpróbáljuk majd a kompromisszumokat megalkotni. És nyilván, ha nem sikerül ülőre jutnunk akkor nagyon nehéz szavazás elébe nézünk. Más megjegyzésem most nem lenne, egyéb észrevételém nincsenek. Elnök asszony, de Luling asszonynak mondanám a következőt. Én azt gondoltam, hogy a luxemburgi biztos a családjából származik. Nem halljuk sajnos a mikrofon nélkül a választ. A liberálisokra nézve ugyanez a megállapítást helytálló. Lehet, hogy nem olyan nagy frakció, mások is a nézeteink. Igen, hát vannak itt nagy sátrak fölverve mindenfelé. Jó, akkor bízunk benne, hogy július 9-én tudunk itt a szakbizottságban szavazni, és aztán október 14-én pedig az Életékes Bizottságban, a Nőjogiban, úgyhogy ezeket a várva várt kompromisszumokat remélhetőleg addig sikerül tető alá hozni. Most pedig, ha megnézzük, hát gyakorlatilag fél ötig nincs teendőnk, akkor lesz a közös meghallgatás, de hát nem tudtunk később kezdeni, mert Ollénak más dolga is volt, és nem tudtuk, hogy hányan akarnak szólni ebben a témában, úgyhogy lesz egy kis szünet, fél öt előtt nem sokkal folytatjuk. Yes. Yes. Non, 2 2, tu m'entends 1 2 un, 2. Okay, I think we better start because... Uh... Akkor folytassuk, mert különben uh, nem lesz nagyon sok időnk. Miközben jó lenne, hogyha végéig is okosan használnánk ki, hamarosan megérkeznek a biztosok is. Oli Rén után fog felszólalni, majd uh, Andor biztos úr. Köszöntöm is itt körünkben Oli Rén biztos urat és Andor biztos urat is majd. Az ország specifikus ajánlásokról lesz szó a mai ülésünket, ez a harmadik ilyen kör, amelyben az ajánlásokat megfogalmazták a tagállamok felé az európai szemeszter bevezetése óta 2010-ben. Ez a második alkalom, hogy az ajánlás tervezetek a mély analízis is magukban foglalják, különös tekintettel a makrogazdasági egyensúlytalanságok kérdésére, illetve a kettős csomag végrehajtásával kapcsolatos kérdések is felvetődnek, a költségvetési tervezeteknek a felügyelete, a különböző kötelezettségek és a gazdasági partnerségi programok, amelyek Eh, azon országokra, tagállamokra vonatkoznak, amelyeket még deficit eljárásnak vonnak alá. A 2013-as európai szemeszter eh, ciklusa ugye most eh, indult, és Elisa Ferreira volt a jelentéstevő, egyébként erről a jelentésről majd októberben fogunk szavazni. Az ECON és az Európai Parlament is dolgozik a jövőbeni reformprogramokkal kapcsolatban, dokumentumokat készít, és tekintettel arra, hogy milyen válságot élünk meg az Európai Unióban, és sok más területen is demokratikus deficitet látunk, az együtt döntési eljárással ezeket a deficiteket rövidre zárhatnánk az európai szemeszter keretében. Nyilván a nemzeti reformprogramok a gazdasági politikákat most már egyfajta ösztönzés felé mozdítaná el, amelyen remélhetőleg a strukturális reformok is nagyobb támogatásra találnak a lakosság, a polgárok körében. Az elmúlt héten is elmondtuk a gondolatainkat, az agájainkat, azzal kapcsolatban, hogy eddig mi az, ami történt, illetve mi nem történt, és hogyan kellene tovább lépnünk a jogalkotásban, még mielőtt itt elvetnénk a súlykot, és újabb jogszabályokra ragadtatnánk el magunkat. Az eljárás a következő lesz. Oliver Rénnek adom meg először a szót, 10 percben, és ő az ország specifikus ajánlásokról beszámolhat, majd pedig Andor úrnak is, Andor biztos úrnak is megadjuk a szót, hogyha Rén biztos úr befejezte. Madam Chair. Köszönöm Sharon, elnök asszony, kedves képviselőhölgyek és urak, mindenkit üdvözlök. Azért jöttem el kollégámmal, Andor Lászlóval együtt, hogy bemutassam az ország specifikus ajánlásokat, amelyeket a bizottság május 29-én fogadott el. Az Európai Gazdaságpolitikai Koordináció szemesztere a harmadik ciklusba érkezett. Ma a gazdasági dialógus lehetőséget ad, hogy hangsúlyozzuk az Európai Parlament munkájának hozzáadott értékét, már ami a program hatékonyságát illeti. Jelenleg nagyon nehéz gazdasági kontextusban kell dolgoznunk, ezért mindent meg kell tennünk, hogy a munkanélküliségi válságot megoldjuk, és Európában helyreállítsuk a versenyképességet és a növekedést. Ezért két célt tűztünk magunk elé egymással párhuzamosan, fenntartható növekedés és foglalkoztatás bővítés, illetve az államháztartások egyensúlyának fokozatos helyreállítása. Ehhez alakítottunk ki specifikus ajánlásokat. Hogyha ezek az ajánlások elfogadásra kerülnek, ezek tanácsi ajánlássá válnak, ezzel is hangsúlyozva a tagállamok kötelezettségvállalását és kollektív felelősségvállalását a szakpolitikai ajánlások tekintetében. Harmadik éve folytatjuk azt a gyakorlatot, hogy az eurózónára nézve specifikus ajánlásokat dolgozunk ki. Ezzel egy külön eurózóna dimenzióval egészítettük ki ezt a munkát, amelyért az Eurogroup felelős. Ez azért lényeges, hogy az eurozóna gazdasága újra egyensúlyba kerüljön. Ez a folyamat jelenleg zajlik, miután jelentős gazdasági egyensúlyhiányokat halmoztak fel ezek az országok az elmúlt évtizedben. Nagyon lényeges, hogy az egyensúly helyreállításának és a reformnak a folyamata eltökélten eh, folytatódjon minden tagállamban. Vannak olyan tagállamok, amelyek eh, eh, hiányokkal, mások folyófizetési mérleg többletekkel küzdenek, illetve ilyennel jellemezhetőek. Például a Németországnak kiadott ajánlások arra vonatkoznak, hogy a belső keresletet élénkítsék az foglalkoztatás bővítésével, illetve az adók és a társadalombiztosítási hozzájárulások csökkentésével, különösen az alacsony keresetőek körében. A költségvetési konszolidáció és a strukturális reformok továbbra is szükségesek Európában, hiszen magas az eladósodottság aránya mind a magánszektorban, mind az államok részéről. Ezért alakítottunk ki a stabilitás és növekedési paktumot, hogy a konszolidáció kellőképpen meginduljon, és a költségvetési politikába vetett hit helyreálljon. A jobb hitelesség és gazdaságirányítási gyakorlatokhoz kapcsolódik az Európai Központi Bank munkája is, és az által elfogadott intézkedések, ezeknek a nyomán a konszolidáció mértékét eh, sikerült megfelezni erre az évre nézve. Magyarország, Olaszország, Lettország, Litvánia és Románia esetében a paktum értelmében eh, ezek az országok eh, kiléphetnek a túlzó deficit eljárásból. Ennek eredményeképpen 16 tagállam marad ezt követően a túlzó deficit eljárás keretein belül, két évvel ezelőtt 24 ilyen tagállam volt, most ez 16 állam, államra csökken két év leforgása alatt. Gazdasági elemzéseink alapján Belgium, Hollandia és Portugál esetében a korrekciós határidőt egy évvel kitoljuk, Franciaország, Szlovénia, Spanyolország esetében pedig egy két éves meghosszabbítást javaslunk. Ebben az európai fél évben, szemeszterben ajánlásokat alakítottunk ki párhuzamosan a strukturális reformokkal és a költségvetési konszolidációval kapcsolatosan. Az olyan tagállamok, ahol a korrekciós határidőt hosszabbítottuk meg, felhasználhatják ezt a kis fellélegzést ahhoz, hogy strukturális reformokat hajtsanak végre, és a kiigazítást elősegítse mindez, illetve a növekedést és a versenyképesség helyreállítását. Képviselő hölgyek és urak, szeretnék néhány szót szólni néhány konkrét tagállamról, amelyek különös jelentőséggel bírnak ebben az összefüggésben. Olaszországban jelentős költségvetési kiigazítás zajlott, és strukturális reformok is az elmúlt két évben. Így a 3%-os határ alá kívánják szorítani az költségvetési hiányt, és a strukturálisan ki eh, egyensúlyozott költségvetést kívánnak kialakítani, strukturális reformokat vezetnek eh, be ennek érdekében, és a bizottsággal a, az adósság csökkentés tekintetében is megállapodásra jutott Olaszország. Franciaország esetében két éves határidő meghosszabbítást javaslunk, vagyis 2015-ig hosszabbítanánk meg ezt a határidőt. A költségvetési és strukturális kiigazítások a 2014-es évben némileg alacsonyabb mértékűek lesznek, mint az ideiek. Viszont az nagyon fontos, hogy Franciaország ezt az időnyereséget a gazdasági, versenyképességi hiányosságainak orvoslására fordítsa. Az egyik ajánlásunk arra vonatkozik, hogy Franciaországban csökkenteni kell a munkaerő költségét, például a társadalombiztosítási befizetések csökkentésével, illetve bővíteni kell az innovációs és export kapacitást a vállalkozásoknál, például a kis és középvállalkozások esetében elsősorban. A munkaerőpiac működését úgy kell átalakítani, hogy hozzájáruljon a foglalkoztatás bővítéséhez, és évvégig el kell készíteni a nyugdíjreformra vonatkozó javaslatot, hogy ez fenntarthatóvá váljon 2020-ig. Spanyolország. Ez az ország az elmúlt évben rengeteg reformot hajtott végre, de még mindig nagyon magas a munkanélküliség, és az a pénzügyi válságban kialakult, örökölt államadóság még mindig nagyon aggályos. Spanyolország meggyőző nemzeti reformprogramot állított össze. Az ajánlásaink arra vonatkoznak, hogy ezt a programot kellő időben és szigorúan végrehajtsák. Szlovénia határozottan elkezdett foglalkozni a túlzott egyensúly hiányok orvoslásával. Ezeket az áprilisi részletes értékelés határozta meg. Ehhez a banki ágazatnak a talpraállítása szükséges. Összességében az ajánlások a strukturális reformokkal kapcsolatosan átfogóbbak és konkrétabbak, részletesebbek és pontosabbak, mint korábban. Ebben tükrözzük az eddigi tapasztalatokat, és azt is, hogy most már jobban rálátunk arra, hogy hol vannak a különböző országokban a növekedési szűk keresztmetszetek, a fokozott gazdasági együttműködés elmúlt három évében gyűjtöttük össze ezeket az adatokat. Az együttműködés csak akkor lehet hatásos, hogyha ez nyílt vitán alapul, és felelősséget vállalnak ezért az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek is, hiszen nagyon fontos szerepet kapnak ebben a folyamatban. Az ajánlások nem diktátumok, nem brüsszeli diktátumok, végső soron ezek tanácsi ajánlások, vagyis megfogalmazzák, hogy milyen partnerségre van szükség az európai intézmények és a tagállamok között a reformok végrehajtása érdekében, illetve a fenntartható növekedés és foglalkoztatás bővítés elindítása érdekében. Ezeknek a strukturális reformoknak a végrehajtása politikailag természetesen nagyon kényes feladat. Ezen a héten remélhetőleg a tagállamok az ECOFIN tanács alkalmával nem fogják felvizezni, illetve lazítani ezeket az ajánlásokat. Elnök asszony, Képviselő hölgyek és urak, azzal zárnám a előadásomat, hogy tudjuk, hogy Európában alapvető gazdasági egyensúly helyreállítási folyamat zajlik. Ennek a makroökonomiai folyamatnak az a célja, hogy az egyensúly helyreálljon, költségvetési konszolidációval csökkenteni sikerült a költségvetési hibá, hiányokat, és a kis- és középvállalkozások finanszírozási válságával kapcsolatosan és jövő héten az Európai Tanács részletes vitát folytat majd. Nagyon fontos, hogy a konszolidációs határidők lazításával lélegzetvételnyi szünetet kapjanak és időt kapjanak a tagállamok a növekedési potenciál és a foglalkoztatási lehetőségek teljes megvalósításához. Köszönöm szépen. And, and, and a round of applause for coming in exactly. És e, nagy taps érdemli a biztos, e, nagy tapsot érdemel a biztos úr, hogy ilyen időben befejezte a bevezetőjét, és most Andor úrnak adom meg a szót 10 percben. Uh, thank you much. Uh, good afternoon. Uh... Jó napot kívánok mindenkinek, elnök asszony tisztelt képviselők! A hozzám tartozó felelősségi körök alapján négy fontos dokumentum született az elmúlt 16 hónapban. A foglalkoztatási csomag, ifjúság foglalkoztatási csomag, nyugdíjcsomag, illetve a szociális befektetési csomag tavaly februárban. Az országspecifikus ajánlások um, építenek erre az elvégzett munkákra, illetve ezekre a csomagokra és uh, többoldalú uh, felülvizsgálati uh, folyamatokra. A Foglalkoztatási Szociális Bizottság monitorozta a folyamatokat a tagállamokban, és minden tagállam számára azonosítani kell a kihívásokat az eddigi munka alapján. Amikor a konkrét ajánlásokkal foglalkozom, akkor kezdenék, kezdeném azzal, amely az országos foglalkoztatás, az egyes nemzeti foglalkoztatási hatóságok együttműködéséről szól. Ma fogadott el a bizottság egy fontos javaslatot az állami foglalkoztatási szervek együttműködéséről az Európai Unión belül. Ez nem csak jobb standardokat és benchmarkokat fog eredményezni, hanem a jó gyakorlatok kölcsönös megismerését, illetve a foglalkoztatási politikák jobb koordinálását az egyes tagállamok között. Mindez a CSR 2 kettő szempontjából fontos, a CSR szempontjából fontos, mert Belgium és Magyarország is kapott például, hogy csak két országot említsek, olyan ajánlást, amely az állami foglalkoztatási szervek megerősítését írja elő. Ezeknek a szerveknek fontos szerepet kell játszaniuk abban, hogy végrehajtsanak fontos javaslatokat, hogy teljesítsenek vállalt kötelezettségeket a foglalkoztatás terén, és különösen a fiatalokkal szembeni kötelezettségek végrehajtásának területén az elmúlt időszakban sokkal többet beszéltünk a fiatalok munkanélküliségéről, nem csak itt az intézményekben, hanem számos más helyen is tagállamokon belül foglalkoztatási szakemberek értekezletein nagyon sokat foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Teljesen egyértelmű ennek a szükségszerűsége, hiszen az a legnagyobb szociális kihívás az, az iszonyatos mértékű ifjúsági munkanélküliség kezelése. Ehhez konkrét és sürgős lépésekre van szükség, amelyek az Európai Unió minden tagállamában szükségesek. Az ifjúsági garancia végrehajtására sürgős lépéseket kell tenni, erről a tanács már döntött, minden 25 évnél fiatalabb fiatal kapjon munkahelyajánlatot, gyakornoki ajánlatot, vagy továbbképzési ajánlatot eh, az iskola, iskola befejeztét követő négy hónapon belül Emellett további pénzügyi ösztönzőket kell adni a cégeknek, hogy gyakornokokat és inasokat foglalkoztassanak, illetve csökkentsék az iskola, korai iskola elhagyást. A hosszú távú munkanélküliség szintén egy nagy társadalmi fenyegetés. Hatékonyabb, célzott támogatásra van szüksége a hosszú ideje munkanélküli személyeknek, személyesített, személyre bontottabb munkahelykeresési támogatásra van szükségük, illetve a különböző készségek és a munkáltatók igényeinek összehangolására. A foglalkoztatási hatóságok és szervek együttműködés ezen a területen különösen fontos lesz. Az aktív munkaerőpiaci szakpolitikákat is javítani kell, és ez egy prioritás, ez prioritást kell, hogy élvezzen annak érdekében, hogy csökkentsük a hosszú távú munkanélküliséget. A CSR csomag azt is tükrözi, hogy a többlettel rendelkező országokban eh, a kereslet növelése máshol eh, foglalkoztatás növekedést eredményezhet. Az európai szemeszter eszközei, eszközeit javítani kell a minden területen. Egyes ajánlások a szegénységre vonatkoznak, illetve a gyermekek szegénységére. A szociális védőhálókat meg kell erősíteni, és a szolgáltatások, valamint a támogatások hatékonyságát is növelni kell. A szociális befektetési csomag útmutatást nyújt, ennek van egy alcíme, amely a gyermekekbe való befektetésről szól. Magyarország, Románia, Bulgária, Szlovákia és a Csehköztársaság a romákkal kapcsolatos ajánlásokat is kaptak. Ez egy kiemelten hátrányos helyzetű csoport, amely komoly integrációs problémákkal küzd foglalkoztatás területén és ugye társadalomban összességében. Az egészségügyi ellátás és a hosszú távú gondozás rendszerét is javítani kell. Ezen a területen is reformokra van szükség, amelyek nem csak a pénzügyi fenntarthatóságot célozzák meg, hanem a szolgáltatásokhoz való hozzáférést és az öregedő társadalom igényeinek való megfelelést az intézményes szintről a családon belüli gondozásra kell, valamint a megelőzésre és az önálló életmód elősegítésére kell koncentrálnunk. Végezetül beszélnék arról a pénzügyi támogatásról, amely az Európai Unió költségvetéséből nyerhető el ezekhez a szakpolitikai intézkedésekhez. Az Európai Szociális Alap, mint ahogy önök is tudják, rendkívül fontos szerepet játszik abban, hogy a tagállamok ezeket a reformokat végre tudják hajtani. Ezen kívül létezik még az ifjúsági eh, garancia is a szociális beruházási befektetési csomag eh, szintén arra ösztönzi a tagállamokat, hogy eh, hajtsák végre azokat a reformokat, amelyek a megfelelőbb szociális támogatási rendszer kialakítása szükségesek. Említettem az esz valamint az ifjúsági kezdeményezéseket. Ezekről eh, beszélni rendkívül fontos akkor, amikor még a többéves költségvetés nem született meg, és egyes részletei ezeknek a programoknak még vitatárgyát képezik a parlamenten belül is, és a tagállamok között is. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Uh, we'll now move on to the... Köszönjük szépen, akkor megyünk tovább, és a kérdések első körével folytatjuk. Három percet fognak kapni a jelentéstevők, az ECOM-ból, a szemeszter jelentésért felelős jelentéstevő, illetve a vélemények megalkotói, és aztán 5-5 percben válaszokat hallunk majd. Köszönöm szépen, elnök asszony, Köszönöm a szót. És köszönöm a biztosoknak is, hogy eljöttek ma ide hozzánk. Azt gondolom, hogy mérleget vonhatunk, annak a mérlegét, hogy az eddigi politikák hogyan teljesítettek. Üdvözlöm azt a tényt, hogy megszülettek, és kimondásra is kerültek ezek az ajánlások, különös tekintettel az egyes tagállamokon belül, az eurozónához tartozó országokon belüli egyensúlytalanságokra. Hiszen ezek az egyensúlytalanságok tetemesek, ahogyan most már ezt tudjuk a deficitek és az államadóságok leszorítására adott határidőket pedig lecsökkentették. Egy kérdést szeretnék megfogalmazni. Nem régiben a francia államfő elhatárolta magát a Franciaország irányába megfogalmazott ajánlásoktól, Berlusconi pedig az olasz kormányt szólította fel arra, hogy a 3%-os deficit célt ne igyekezzen teljesíteni. Miután Olaszország azért nem fog oda kerülni, kizárnák az eurozónában, Spanyolországban pedig úgy tűnik, hogy a legnagyobb kormány és ellenzéki pártok között lesz megállapodás, arra vonatkozóan, hogy a megtakarítási politikát teljesen sútba vágják, Hát, hogyha ebbe az irányba haladunk, és a nagyobb országokat eléri a válság, akkor gyengülni fognak az intézkedések, és csak az olyan gyenge országoknál, mint Ciprus és Portugália lesz szigorúbb számonkérés, és felvizedődnek ezek a programok minőségiget tekintve, vagy pedig lesz egyfajta kiigazítás megfelelő módon annak érdekében, hogy gazdasági szempontból is körültekintetőben, körültekintőben járjanak el. Görögországgal kapcsolatban is ismerjük most már az ajánlásokat, és tudjuk, hogy mekkora a nehézségek Görögországban is, és Cipruson is, és a Ciprus irányába megfogalmazott iránymutatásoknak a felelősét a mai napig keressük. Nem tudom, hogy nem most lenne az alkalmas időpont arra, hogy a következő tanácsülésen azt a trojka eljárást újra gondolják, és egyfajta európai monitoring eljárást indítsanak útjára. Hiszen amennyiben így járnánk el, akkor tényleg európai zálódna ez a stabilitási mechanizmus. A bizottság is megfogalma ezt korábban. És aztán, ami az ütemezést, a további ütemezést illeti, mikor várhatjuk azt a kezdeményezést, hogy feláll egy munkacsoport, amely a nemzeti adósságokat, illetve adósságrendezéseket követi nyomon, és a konvergencia és versenyügyi eszközt mikor várhatjuk, és a beruházási programok, amelyek hozzájárulhatnak a túlzott deficit kialakulásához, és az európai gazdaságot is fellendíthetik, a munkanélküliséget is visszaszorítva, ezekkel kapcsolatban is sok mindent szeretnénk hallani. Köszönöm szépen, Veronika. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen elnök asszony, illetve a biztos uraknak is köszönöm, hogy eljöttek ma a szakbizottsági ülésre. Ez egy kettős szakbizottsági ülés, és ez nagyon lényeges jelen pillanatban, hogy össze tudjuk hangolni a gazdasági politikákat és a társadalom szociális politikákat, és így kilábajunk a válságból. Ez a jelentés, amelyel a parlament most foglalkozik, foglalkoztatási szempontból különböző kulcspontokat fogalmaz meg, ezeket kell majd átültetni az országonkénti ajánlásokba. Az első pont, ahol javítani kell a szükséges intézkedések végrehajtását, a 2020-as stratégiához kapcsolódik, különösen a szegénységcsökkentéssel kapcsolatosan. Aztán vannak más pontok, amelyekre hivatkozott Ren biztos úr is, ezeket nem akarom túl részletezni, mindannyian egyetértünk, hogy egyensúlyt kell kialakítani a költségvetési konszolidáció és a szociálpolitika szempontjai között továbbra is prioritás kell, hogy ezek élvezzenek. De egy kicsit vitatkoznék szocialista kollégámmal, aki az Econ részéről beszélt, az a spanyol szocialista párt és néppárt egy megállapodást kötött, de ez nem a megszorításra vonatkozik, hanem hogy közösen megpróbáljuk javítani a helyzetet a foglalkoztatás területén. Azután a foglalkoztatás teremtés, különösen minőségi munkahelyek tekintetében, ez számomra óriási prioritás. Fokozni kell az aktív munkaerőpiaci intézkedéseket, mint például a képzés, foglalkoztatási szolgáltatások hozzáférés javítása, illetve a korai iskola elhagyás csökkentése. A KKV-król is szeretnék végül beszélni. Ezen a területen biztosítani kell, hogy a foglalkoztatás motorjai legyenek ezek a vállalkozások, ezért segíteni kell a munkájukat, és a finanszírozásokat elő kell segíteni. És néhány kérdésem volna a biztos urakhoz, ezzel zárom a felszólalásomat. Sok ideje beszélünk az ifjúsági garanciáról, de végső soron a költségvetése ennek a programnak az MFF-től függ. Milyen forrásokat használhatnak fel a tagállamok? Nagyon fontos lenne, hogy ezeket az első években még intenzívenben erre a célra fordíthassák. Azután a 6 millió és elkülönített alapra vonatkozik a struktúrális alapokból a, az ifjúsági munkanélküliséggel kapcsolatosan. Azután a KKV-k banki finanszírozásával kapcsolatosan és intézkedésekre van szükség. Köszönöm szépen. Um, köszönöm, most pedig uh, a biztosok kapnak fejenként 5 percet. Kezdjünk Oli Rénnel. Köszönöm. És köszönöm mindkét uh, előadónak a kérdéseket és a megjegyzéseket. Utalva arra, amit Ferrera asszony mondott egyes politikusok uh, kijelentéseivel kapcsolatban, elmondhatom, hogy Európa megreformálása politikailag nagy kihívást jelentő feladat, és az egyes tagállamokban folyó politikai vita, beleértve azokat a tagállamokat, amelyekre ön is utalt, ennek a ténynek a következménye, ezeknek a kihívásoknak a következménye, ugyanis igen nehéz eh, helyzetben van Európa. A mi eh, következtetéseink gazdasági elemzésen alapulnak, és támogatni szeretnénk a tagállamokat partnerségben, abban, hogy eh, felszabadíthassák növekedési potenciáljukat, és munkahelyeket teremthessenek. Én azt remélem és azt várom, hogy a tagállamok eh, nagy részt jóvá fogják hagyni, mind a 27 tagállam vonatkozásában az ajánlásokat, beleértve azokat a tagállamokat is, azokra a tagállamokra vonatkozó ajánlásokat is, amelyekről ön beszél. Ez, ezt követően válaszolnék, vagy reagálnék arra, amit ön a KKV-król mondott. Mi nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy egyenlő bánásmódban részesüljenek az egyes tagállamok, illetve nem kkv hanem különböző méretű országok egyenlő bánásmódjáról, amit mondott, ezt megerősíthetem. Franciaországnak korábban az elemzésünk miatt adtunk egy egyéves halasztást, Éppen azért, mert úgy gondoltuk, hogy ez az eurozónának és Franciaországnak is megfelelőbb. Franciaország eredetileg 3%-ra akarta csökkenteni, 3% alá akarta csökkenteni a deficitet már jövő évre vonatkozóan, és 2016-ra akarta a strukturális egyensúlyt helyreállítani a bizottság úgy gondolja, hogy ezek túlzottan optimista célkitűzések, és a költségvetési erőfeszítések, amelyekről a hatóságok beszélnek, nem teszik lehetővé jövő évre a, az eredményeket, ha csak további intézkedéseket nem hoznak, és nem kompenzálják a túl optimista eh, makrogazdasági szenáriókat a 3%-os küszöb alá való kerülés eh, ára a növekedésre, rövidtávú növekedésre vonatkozóan arra vezette az Európai Bizottságot, eh, hogy eh, két évvel Franciaország vonatkozásában, tehát két év haladékot adjon a deficit kiigazítására, ami 2015-ös határidőt jelent. Nagyon fontos tehát, hogy Franciaország eh, ezt a lehetőséget és ezt a plusz két évet kihasználja arra, hogy a nyugdíjrendszerében, a foglalkoztatási piacán strukturális reformokat hajtson végre a versenyképesség és a munkahelyteremtés érdekében. Ön beszélt a trojka működéséről is, illetve arról, hogy eh, a stabilitási fellépéseket európaiabbá kell tenni. A mi álláspontunk ezzel kapcsolatban, és erre önök is emlékezhetnek, az volt, hogy az Európai Központi Bank, az IMF és a bizottság trojkáját az alapján állítjuk fel, hogy tanácsok mit javasol, a tanács mit javasol, e, és hát a, a tanács e, több tagja javasolta az IMF részvételét ebben a trojkában. E, ez alapján terveztük mi a jelenleg futó EU-IMF programokat. Nyilván mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a legoptimálisabban menjenek ezek a az eljárások és ennek megfelelően fogjuk majd a jövőre vonatkozóan a stabilitási fellépésünket megtervezni akkor, amikor egy tagállam súlyos, egyedül megoldhatatlan gazdasági nehézségekkel szembesül. Ami a Ami az eurókötvényeket, illetve az adósság kiváltási alapot illeti, e, egy e, szakértői csoport kerül a közeljövőben felállításra. Ennek e, a résztvevőit éppen mostanában jelöljük ki, illetve a feladatát most határozzuk meg, remélhetőleg ez a munka a nyári szünet előtt befejeződik. Uh, szépen. Ami az ifjúsági garanciát, illetve vannak újra programozását illeti, ugye erre a múlt évben került sor. Ezek a kezdeményezések a fiatalok foglalkoztatását illetően sokkal nagyobb figyelmet kapnak, mint korábban, különösen az ifjúsági garancia. Nyilván azért van ez így, mert magas a munkanélküliség, Párás, Párizsban kezdődött, majd Rómában és Madridban járt, ez a roadshow, amivel igyekszünk munkahelyet teremteni a fiataloknak, és júliusban fog folytatódni, hiszen nagyon sok ember aggódik a fiatalok munkanélkülisége miatt is. És hát nyilván valóban aggályra is ad okot a sok-sok szám, és hát sok intézkedés van, de nem szabad kiönteni a gyermeket a fürdővízzel, ahogy szoktuk mondani. A fiatalok munkanélküliségét illetően nagyon fontos, hogy a költségvetési intézkedések konzisztensek legyenek, hiszen persze van eltökéltség, miközben a második oldalon ott vannak a deficitek, a hiányok. A az Európai Tanács kezdeményezte már februárban 6 milliárd euróval a fiatalok foglalkoztatását, illetve annak előmozdítását, de a frontloading keretében a következő évben tehát a következő programozási időszak elején már rendelkezésre fog állni. Technikai kérdések is vannak természetesen, amelyeket tisztázni kell, de gazdasági, társadalmi szempontból mindenképpen észszerűek ezek a volumenek. Ez a 6 milliárd összességében gyakorlatilag azért már egy emelést képvisel. Sokan azt gondolják, hogy ez lenne az egyetlen költségvetés, ez az ifjúsági garancia, amivel próbáljuk előmozdítani a fiatalok foglalkoztatását, de a, az Európai Szociális Alapból fog továbbra is a legtöbb pénz csatornázódni erre a területre. Ez az egyik legfontosabb forrás. De az új eszköz, ez a 6 milliárdos, gyakorlatilag megfejeli még ezt a rendelkezésre álló összeget azokon a területeken, amelyen különösen magas a munkanélküliség, azaz 25%-nál magasabb. A legtöbb országban egyébként az előkészületek már megkezdődtek, azt követően, hogy a tanács februárban megállapodott. A gyakorlati előkészületek már olyan országokban is zajlanak, ahol nagyon magas a fiatalok munkanélkülisége, ide sorolhatjuk Spanyolországot is. A legtöbb kérdés egyébként azzal kapcsolatban, hogy az ifjúsági garancia mennyire tartható fenn, Görögországgal és Spanyolországgal kapcsolatos, és nyilván olyan formában igyekszünk ezt csatornázni, hogy gyakorlatilag három kalapból kapják meg a rászoruló országok a segítséget és amennyiben ezeket lépésről lépésre folyosítani tudjuk, akkor az ifjúsági garancia program is működni fog. Májusban Madridban indítottuk útjára ezt a programot, jövő hónapban pedig Aténba fogok elmenni, hogy promotáljam. A jelenlegi programozási programban, ahogy mondtam, tehát 6 milliárd euróval tudunk számolni, és ez 8 tagállamban fél millió fiatalhoz fog eljutni. Nyilván a célkitűzés az, hogy mindezt 5,5 millió fiatallal egész Európában össze kell adni, tehát ezt a két számot össze kell, kell adni, és hát sajnálatos módon nem áll meg ez a szám, hanem a munkanélküliek száma nő, ami sajnálatos és ijesztő jel is a déli országok irányából. Úgyhogy nem lesz könnyű útjára indítani ezeket a programokat, és egészen pontosan ezt az ifjúsági garancia programot, de bízunk benne, hogy azért eredményesek lesznek ezek a programok, és más eszközökkel kiegészítve a foglalkoztatást növelni fogjuk tudni, és a gazdasági növekedést is általánosságban véve. Köszönjük. Akkor lépjünk eh, tovább a következő kérdéskörre. Két percben kérdezhet mindenki a különböző előadóktól. And uh, Maria Cornelson. Akiket felolvastam, ők eh, sorrendben megkapják a szót. Pablo először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Beszéltünk a prioritásokról amelyek az éves növekedési felmérésben szerepelnek, vagyis hogy a gazdaságban helyreállítsák a szokásos hitelezési gyakorlatot. Ahogyan a kolléganőm is elmondta, Veronika López Fontanyi olyan tőkéről van szó, ami a KKV-k finanszírozásához szükséges, és ez ne az elhelyezkedésüktől, hanem a helyzetüktől függjön. 2012-ben már prioritásként tűztük magunk elé ezt a kérdést, és azóta egyre csak romlott a helyzet, különösen a déleurópai országokban, mint Olaszország és Spanyolország. Ezeknek az országoknak az esetében a KKV-k gyakorlatilag 70%-kal drágában kapnak finanszírozást, mint más országokban, és ez 23%-os különbséget jelent a KKV-k számára. Ez a gazdasági helyreállításhoz nem járul hozzá. Ezért nagyon fontos, hogy egy egységes felügyeleti rendszer megszüntesse ezeket az akadályokat a tőkemozgás útjában. Mit lehet tenni a helyzet javítására? hogy ne romoljon tovább ez a helyzet, hiszen látjuk, hogy 2012-ben a prioritás kitűzése ellenére így történt. Aztán Andor úrhoz szeretnék kérdezni. Nagyon örülök a lelkesedésének, hogy a munkanélküliség ellen, és különösen az ifjúsági munkanélküliség ellen szeretnek küzdeni. De hosszú távon kell gondolkodni, és azt kell megvizsgálni, hogy ezek a stratégiák a jövőben hogyan tudnak majd megoldást találni a foglalkoztatás szükülésének problémáira. A legnagyobb valószínűséggel a még több Európa fog megoldást hozni. Biztos úr, ön hogyan vélekedik arról, hogy a munkanélküliségi biztosítás, vagy társadalom biztosításnak a rendszere kölcsönösé váljon. Szerzsio. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eren úr, olyan messze vagyunk az ajánlásaitól, mint ön Andor úrtól, de nem csak az asztal fizikai dimenziói értelmében. Emlékeztet minket arra, hogy hónapokkal ezelőtt már beszéltünk a növekedésről, és beszéltünk arról, hogy a megszorítási politika milyen hatással lesz az átlag ember életére. És azóta ön itt a szakbizottságban is megtagadta, hogy a multiplikátor hatással foglalkozzunk, illetve ezt figyelembe vegyük, és most már a gazdasági intézmények is sokan azzal érvelnek, hogy tévedtünk, és nem ezt a stratégiát kellene talán folytatni, amit ön most bemutatott. Gondolja, hogy a szocialista frakció most tapsolni fog, csak azért, mert néhány évet adott még haladékként néhány tagállamnak? És aztán Németországban növelni szeretnék a belső ösztönzőket, és csökkenteni a szociális hozzájárulásokat. Ennél azért nagyobb reformra van szükség, hogy Európa kilábaljon a válságból. Nem csak kozmetikai szépítő megoldásokkal kellene élni. Aztán eh, az lenne a kérdésem, hogy eh, két év eh, helyett két-háromszor is meghosszabbították a határidőt a költségvetési hiány csökkentésére. Gondolom ön is tudja, ismeri azt a tanulmányt, amely szerint objektív ütemtervre volna szükség, nem ilyen politikailag meghatározott szubjektív ütemtervre, ahhoz, hogy 85%-kal csökkentsük az államadóságot, ahogy ezt magunk elé tűztük. Meg kell vizsgálni, hogy hány ember zártunk ki a munkaerőpiacról, és hogy milyen veszteségeket szenvedett el a gazdaság az intézkedések hatására, Sokan azzal érvelnek, hogy a bizottság egyszerűen tévedett a gazdasági intézkedéseiben. Önök tudatában vannak, hogy mennyire visszaszorítják a kutatás, illetve az oktatási költségvetéseket. Az elnök asszony szó közbevág, lejárt az időt, le kell állítanom a felszólalását, és most ketten egyszerre beszélnek, így a tolmácsra sajnos ellehetetlenült. I, I understand that the... Köszönöm. Én megértem, hogy mindenki sokat szeretne mondani, vagy mm, sok mondani valója van, de sokan is akarnak beszélni. Nils következik. Köszönöm, elnök asszony. Először is hadd mondjam el, hogy általában nem tetszik nekem az, ahogy a viták az Ekon szakbizottságban zajlanak. Úgy tűnik, mintha Oli Rén vezetné az elmúlt években a kormányt, Spanyolországban, Portugáliában vagy Görögországban, pedig ez nem így van azért. Ami a gazdaságelemzést illeti, a valóság értékelése, illetve a szakértői vélemények is eltartanak egymástól. Itt a Philips görbére utalnék, amely alapján a közgazdászok elemezni tudják egy recessziónak a következményeit. Itt a nagy gazdasági depresszióra is gondolok. Alapvetően egy recessziót követő gazdaságpolitika az olyan, mintha a sötétben lövel, lövöldöznénk, ami viszont néha kicsit olyan, mintha egymást szúrnánk hátba. Ez a fragmentált elméleti háttér, mennyire befolyásolja, vagy miben befolyásolja az örök képességét arra, hogy egyáltalán jól elvégezzék a munkájukat? Um, thank you so much for coming. Köszönöm. Cornelis asszony, köszönöm a biztosoknak, hogy eljöttek ide. Én arról szeretném kérdezni önöket, hogy milyen eredményeket értek el az EMU szociális dimenziójának megerősítése területén. Májusban Rén biztos úr beszélt a scoreboard kifejlesztéséről, Andor úr eh, szintén beszélt egy ilyen eredményjelző táblázatról. Én magam ezt üdvözölném, szerintem már régen meg kellett volna tenni. A kérdésem az, hogy hogyan fogják elérni azt, hogy a szociális egyensúlytalanságok, a szegénység növekedése, az ifjúsági munkanélküliség, az egyenlőtlenség növekedése nagy súlyjal megjelenik majd a tagállamok reformjaiban, illetve a bizottsági és tanácsi ajánlásokban legalább akkor a súlyjal, mint a túlzott deficit eljárás. Tehát milyen javaslatok kal készülnek majd a következő szemeszterre. Még egy kis időm maradt, feltennék egy kérdést a civil társadalom szerepével kapcsolatban. El kell ismerniük, hogy az elmúlt években nem növekedett az európai gazdaságirányítás népszerűsége, és sok fenntartás fogalmazódott meg a demokratikus folyamatokkal kapcsolatban. Van egy olyan civil szervezett csoport, amely több millió embert képvisel, és mégis panaszkodnak a sok embert képviselő civil szervezetek is, hogy nem hallgatják meg őket. Önök teremtenek-e majd a jövőben lehetőséget arra, hogy ezeknek a civil társadalmi szerveződéseknek az inputját is meghallgassák? Köszönöm, Oli kap először szót, mondja az elnök, megint csak 5 perc. Thank you, Madam, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Kezdeném azzal a fontos és közvetlen kérdéssel, amelyet Szálba Piregen úr tett fel. Teljes mértékben egyetértek azzal kapcsolatban, hogy a pénzügyi töredezettség, amely eh, Európa jelenlegi állapota, negatívan befolyásolja a növekedést, és a növekedés legsúlyosabb szűk keresztmetszetének számít. Különösen igaz ez a déleurópai KKV-k növekedési kilátásaira olyan országokban, mint Olaszország vagy Spanyolország. Ezért tartjuk fontosnak, hogy egy bankunió alakuljon ki, illetve konkrét szakpolitikai kezdeményezések szülessenek a KKV-k finanszírozására. Ez sajnálatos módon egy nagy gyengesége az európai gazdaságnak. Először azonban a bankok mérlegét kell letisztítanunk, annak érdekében, hogy a bizalom helyreállhasson. ezért fontos az, hogy a vagyon elemek minőségének felülvizsgálatát elvégezzük, amelyet az Európai Központi Bank bankfelügyeleti mechanizmusa végezne el, illetve a bankhatóság stressztesztje is fontos ebben a vonatkozásban. Lényeges az is, hogy az európai intézmények mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a KKV-k finanszírozását biztosítani tudjuk. Ezért is fogott össze az Európai Bizottság az Európai Központi Bankkal és az Európai Beruházási Bankkal annak érdekében, hogy szülessen egy olyan terv, amely gyors segítséget jelentene a KKV-knak. Az EBB egy kockázatveszteség garanciát nyújtana, míg az EKB saját döntési hatókörén belül növelni ennek a tervnek a hatókörét annak érdekében, hogy tényleges hatása legyen az európai gazdaságra a javaslat tárgyalásának végső stádiumában járunk, a bizottságon belül, illetve tárgyalásokat folytatunk az EBB-vel és az EKB-vel. Azt reméljük, hogy a jövő heti Európai Tanács előtt véglegesíteni lehet majd ezt a javaslatot. Ott az lesz majd a fontos, hogy az Európai Tanács erőteljesen megtámogassa az európai intézményeknek ezt a javaslatát, és így remél, reménykedhetünk abban, hogy csökkenni fog a KKV-k hitelezési költsége, illetve könnyebben juthatnak hitelekhez. Gutierrez Pietro kollega beszélt az én ajánlásaimról és Andor úr ajánlásairól. Nos, ezek az országspecifikus ajánlások május 29-én kerültek elfogadásra, és az egész bizottság ajánlásai, nem a mi ajánlásaink, egyhangúan fogadta el az Európai Bizottság ezeket az ajánlásokat. Ezek az ajánlások kemény minőségi munka eredményei, a biztosok szolgálatai készítették ezeket az ajánlásokat, és én magam is védelmezem azokat a foglalkoztatási ajánlásokat, amelyeket Andor úr eh, szolgálatai fogalmaztak meg, mint ahogy azt is gondolom és várom, hogy ő pedig támogatja a gazdasági és strukturális reformokra vonatkozó ajánlásokat. Eh, Gutierrez eh, kollega és képviselő úr és mások is beszéltek arról, hogy méltányos mezőgazda, méltányos gazdasági elemzésre van szükség. Abban igazuk van, hogy az elemzések, illetve az elméletek nem vágnak egybe. Mi magunk nem is egy elméletet követünk, hanem egy sor gazdasági tanulmányra alapozzuk a döntéseinket és mivel lejárt az időm, és úgy gondolom, hogy erre vonatkozóan majd úgy is kapok még több kérdést, majd folytatom a következő kérdéskör után. Uh, concerning youth uh, a fiatalok munkanélküliségével kapcsolatban volt egy pár kérdés, például, hogy hogy tudjuk biztosítani azt, hogy ha rövid távon meg is oldjuk a problémát, akkor hogy biztosítjuk azt, hogy ez nem tér vissza hosszú távon. Nos, hát Két dolog, ami megkülönböztetendő. Egyrészt, hogy a munkaerőpiacon kell meghoznunk a stabilizációt, és az ifjúsági garancia program égisze alatt nem csak megszüntetjük a munkanélküliséget, hanem képzési programokat indítunk, a mobilitást előmozdítva, ott, ahol még nincs elegendő mobilitás, és más intézkedések is azt fogják elő mozdítani, hogy egyszerűen ellenállóbb legyen a munkaerőpiac. És az átmenetet az iskolákból, egyetemekről a munkavilágába zöggenőmentesebben működjön. Természetesen a különböző szerződéseket is át kell tekintenünk ebben a kontextusban, hogy a munkaerőpiac szegmentációját, szegmentálását ezekben az érintett országokban el tudjuk kerülni. A monetáris unióban az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a periférián egyszerűen sokkal jobban kivannak téve annak a hatásnak, hogy jó időkben beáramlik a tőke, recesszió idején viszont nagyon érinti őket a, a tőke hiánya. És nyilván ezen gyorsan kellene tudni módosítani, segíteni. Úgyhogy egy nagyon fontos kérdés volt, és egy fontos aspektus, amelyen még dolgoznunk kell és ezért a bizottságon belül az erőfeszítés, és nyilván erőfeszítések és más intézmények is szívükön viselik a gazdaság és monetáris unió sorsát. Cornelissen asszony kérdezett a társadalmi dimenzióról, a szociális dimenzióról, a plenárison, Strasbourgban is nagyon fontos aspektusnak nevezte Barozó úr a monetáris uniónak ezt a kérdését. Nyilván a következő júniusi tanácsülésre is készülünk megválaszolni az ezzel kapcsolatos kérdéseket, és én úgy tudom, hogy az EFSCO tanács napirendje is változik. Na most amennyiben ez így lesz, akkor mi is módosítani fogjuk a saját javaslatainknak az időkeretét mely javaslatok egyébként már előkészületben vannak. Ugyanakkor persze igaz az, hogy a tá- szociális dimenziós dokumentum részben azt reflektálja, amelyet itt éppen elővezettek a felszólalók. Még egy dolog felvetésre került azzal kapcsolatban, hogy EMU szinten lehet-e munkanélküliségi biztosítást adni. Nos, nyilván vannak sajnos deficitek e tekintetben, van még itt tennivalónk, és az automatikus stabilizációs eszközöket részben legalább helyettesítenünk kellene EMU szinten. Nyilván ezekbe a területekre kell is investálni, sok is a az olyan terület, ahol érdemes koordinálni, itt már vannak előkészületek, A múlt évben elindult egy ilyen irányú munka, és nyilván sok figyelem hárul erre a területre. Ha jól tudom, jövő héten, itt a parlamentben is lesz, vagyis hát előbb vagy utóbb a parlamenten belül is lesz egy nagyobb eszmecsere ebben a témában. Köszönöm. Jó, akkor Pervásnak fogom átadni az elnöklést, és majd ő e, boldogul itt e, remélhetőleg az időkerettel. Köszönöm szépen, e, kedves kollégák, akkor a harmadik fordulóhoz indul, értünk el. Epping úr fog szót kapni, aztán a foglalkoztatásügyi szakbizottságtól Tusszasz képviselő is szót kap, Az ECR nevében fog szót kapni. Tehát az Econ ECR felszólalója, Epping képviselő, aztán Tusszászor Gigoldur. Úgyhogy kezdjük Jannal. Köszönöm szépen, megbocsátok. Nos, Andor úrnak szeretnék kérdést föltenni, hiszen az Ütacs Zeitungban április 29-én interjút adott. Ahogy, mivel én németül olvastam, azt olvastam, hogy azt javasolja a bizottság Németországnak, hogy magasabb béreket fizessen, illetve minimálbért is, és ezzel mozdítsa elő a fogyasztást. Nem tudom, hogy erről szólt-e, a, tehát a biztosok kollégiám, kollégiumának a véleményét közvetítette a biztos, amikor ezt mondta, és ha igen, akkor az ország specifikus ajánlástervezetben, Németország vonatkozásában 2013-ra, ez miért nem szerepelt? Nem teljesen értem úgyhogy mi a bizottságnak az álláspontja ezzel kapcsolatban ez érdekelne, és Andor biztos úr kérdésem tehát az, hogy a bizottság nevében, a teljes bizottság nevében szólalt-e fel, avagy sem. Köszönöm szépen. Tuszesz úr a foglalkoztatási bizottság részéről. A költségvetési fegyelem késleltetése nem változtat azon a tényen, hogy az európai szakpolitikai tekintetben az állampolgárok ellen dolgozik, de a tagállami kormányok is azon kell, hogy dolgozzanak, illetve azon dolgoznak, hogy a monopóliumok profitjait megerősítsék. És ez szegénységhez vezet, és óriási nehézségekhez, a kollektív szerződésekre vonatkozó tárgyalások leálltak, az oktatás és a jóléti rendszerek, az egészségügyi rendszer reformja késlekednek, Mindez része kell, hogy legyen a gazdasági irányítás csomagjának, az európai szemeszter, a támogatási mechanizmus az Európai Banki Unió tekintetében erőfeszítést tettek a tagállamok arra, hogy az állampolgárok által tett erőfeszítésekből vegyé, mentsék meg a bankokat. Sokan egy egész élet megtakarítását vetett, vesztették el. A megszorítás súlyos következményekkel jár, és ennek jó példája az a taszító döntés, amit a görög kormányzat hozott, vagyis hogy megszüntette a közszolgálati televízió működését, és 2656 alkalmazottat elbocsátott. Köszönöm szépen. Az Ekon bizottság részéről Sven Gigold, és következő felszólalók követik majd őt. Just three short questions. Három rövid kérdésem volna. Először is Az ország specifikus ajánlások értékelése, 2012-es ajánlásokra gondolok. Sajnos a bizottsági csomag nem tartalmaz egy áttekinthető összefoglalót arról, hogy a tavalyi ajánlásokat mely tagállamok teljesítették és melyek nem. Ezért az Európai Parlament szolgálatai elvégezték ezt a munkát, és 140 ajánlást jel jelöltek meg ezek közül csak 17-et hajtottak végre teljesen a tagállamok. Nagyon érdekelne, hogy egy ilyen átfogható, átlátható összefoglalót miért nem állítottak össze, illetve hogy van-e ilyen tervük, hogy ezzel segítség a tanástagjainak munkáját. Másodszor az európai szemeszter a 2020-as célkitűzések megvalósítását célozza többek között. Sajnos a bizottsági szemeszter dokumentum nem adja meg, hogy eh, hogyan kapcsolódik eh, az országok teljesítménye a hét kulcsfontosságú célkitűzésen a bizottság ajánlás tervezeteihez. Az Európai Parlament szolgálatai elemzésük nyomán eh, egyensúly hiányt tártak fel. 22 tagállam kapott foglalkoztatással kapcsolatos ajánlást, 9 innovációval, 8 szegénységgel, és csak kettő kapcsolódott a környezetvédelemhez és a CO2 kibocsátáshoz. Ez az aránytalanság miért jelent meg az ajánlások számában? A környezetvédelmi befektetéseket, beruházásokat miért nem részesítik előnyben, holott ez nagy lehetőség a foglalkoztatás bővítésében. Végül pedig szeretném tudni, hogy a szociális dimenzióval kapcsolatos közleményét eh, mikor adja ki a bizottság, még a júniusi csúcs találkozó előtt? Köszönöm. Úgy gondolom, mindkét biztoshoz intézték ezeket a kérdéseket. Igen, a második inkább Andor úrnak szólt. De mindkét biztos eh, válaszát szeretném meghallgatni. A következő kérdés. Köszönöm szépen. Az első kérdésem, mivel én a szociális alapra vonatkozó e- jelentés, jelentéstevője leszek, illetve vagyok, szeretném megtudni, hogy az ifjúsági munkanélküliséggel kapcsolatosan milyen intézkedéseket tettek. Az ifjúsági garanciával összefüggésben például arra kérdeznék rá, hogy mivel jelen pillanatban nagyon sok fiatal szenved a munkanélküliségtől Európában, bár az országok között nagyon megoszlik ennek a mértéke. Vagyis ennek a fényében van olyan szándékuk, hogy 30 évre növeljék a korhatárt 25 évről, a tekintetben, hogy ki használhatja ki az ifjúsági garancia eszközeit. Hogyha 25-ről 30-re növelnék ezt a korhatárt, akkor kibővítenék természetesen azt a korcsoportot, amelyre vonatkozik ez a szakpolitika másodszor. A munkanélküliség elleni harcban mindannyian tudjuk, hogy milyen eh, gazdasági válságban élünk. Az Európai Szociális Alap eh, finanszírozza a szegénység ellen intézkedéseket, az ifjúsági garanciát, az idősekre vonatkozó, illetve befogadó politikákat. Hogyan tudják megoldani mindezeknek a programoknak a finanszírozását az ESZA-ból? Ha a hatékonyságot biztosítani szeretnénk, akkor az eszának megfelelő juttatást kell biztosítani. Van egy 25%-os mérték, amiről sokat beszélnek. Úgy gondoljuk, hogy 20-21% az nem elégséges. Köszönöm szépen, még mielőtt megadnám Andor úrnak a szót. Üdvözölni szeretném a frakcióm látogatóit a terem hátsó részében olyan látogatóink vannak ma, akik az úgynevezett mutual csoportot képviselik, a Notre Europe Institute részéről, biztos úr önél szó. Üdvözlöm én is a látogatókat. Kedves képviselők, úgy gondolom, hogy majd szerdán E hét szerdáján fogadja el a bizottság a közleményt az ifjúsági foglalkoztatással kapcsolatosan. Ebből nagyon sok mindent meg fognak majd tudni, sokkal többet, mint amit ma el tudok mondani. Marán Sártér asszony feltett egy kérdést arról, hogy mi a különbség a 25 és a 30 évesek között, illetve az idősebbekért is sokat kell tennünk, tehát a 25 évnél idősebbekért. Én személyesen úgy vélekedem, hogy elsősorban a 25 és fiatalabbak számára kell végrehajtanunk az ifjúsági garanciát, már ez is nagy feladat, és sok reformot igényel sok tagállamban. Koncentrálni kell a foglalkoztatási szolgálatoknak az erőfeszítéseit, illetve a szociális partnerek munkáját, akiknek szintén hozzá kell járniuk ehhez, járulniuk ehhez az erőfeszítéshez. És nem ellenzem, hogy felemeljük a korhatárt, de én azt mondanám, hogy jelen pillanatban még az eredeti szabályokkal hajtsuk végre ezt a programot, amelyet a miniszterek eredetileg elfogadtak, és már ez is nagy feladat a tagállamok számára. Vannak olyan tagállamok, például Franciaország, ahol jobb a helyzet, nagyobb a mozgástér. Itt megpróbálunk kísérleti programokat is indítani különböző területeken, és gondolom, hogy az ön hazájában is ez így fog működni. Meggyőződésem, hogy ezen a héten elkészül ez a közlemény, és kiadásra is kerül. A szociális dimenzióval kapcsolatosan ugyanilyen biztos vagyok, hogy ezen a héten nem születik meg ez a közlemény. Az elnök döntheti el, hogy mikor kerül ez napirendre. Ennyit tudok csak kiegészítésként elmondani. Az előző körben már kitértem erre a kérdésre. Ami a német minimálbért illeti, illetve a Zödöcse Zeitungban megjelent cikket, a német idézetet sajnos nem értettem, de valóban az említett orgánum, illetve más médiumok is a foglalkoztatási csomaggal foglalkoztak elsősorban, illetve a jelenlegi európai szemeszterrel hangsúlyozták a minimálbérek fontosságát három okból. Az eh, a kereslet, a szegénység csökkentése, illetve a versenyképesség szempontjából. Ez eh, tartalmazza, ezt tartalmazzák az ajánlásaink is, és körű megállapodás született ezzel kapcsolatosan. Már csak azért is, mert eh, általánosan elfogadásra talált az a nézet, hogy a béreknek párhuzamosan kell mozogniuk a termelékenységgel az Európai Unióban, és olyan országokban, ahol elmaradást tapasztalunk az elmúlt években, illetve elmúlt évtizedekben, és ez hozzájárul az egyensúlyhiányokhoz, ott még többet tegyenek ennek a helyreállítására. Ez nagyon lényeges az említett ország szempontjából is, illetve összességében az európai gazdaság számára is a belső kereslet miatt nagyon lényeges ez. Erről Barozó úr is beszélt, amikor május végén bemutatta az ország specifikus ajánlásokat. Miért nem hangsúlyozzuk jobban a környezetvédelmi célokat? Egyetértek, hogy ez is nagyon fontos volna, és mindig megpróbáljuk a lehető legnagyobb mértékig beépíteni ezt a szempontot az előkészületi időszakban a munkánkba. Az ezzel foglalkozó csoport megpróbál egyeztetni más szakértői csoportokkal is, és a foglalkoztatási csomagban Potosnik úrral és Hedegárd asszonyjal is egyeztettünk a fenntarthatósági és környezetvédelmi kérdésekben, illetve a zöld munkahelyek akcióterv tekintetében. Megvizsgáltuk, hogy mi mindent kell beleépíteni ebbe a folyamatba, milyen elemeket, de úgy gondolom, hogy ezek a hiányosságok nyilvánvalóak, ezek persze nekünk is feltűntek, és a következő ciklusban azzal fogunk elsősorban foglalkozni, hogy a zöld foglalkoztatást hogyan tudjuk elősegíteni. Aztán volt egy másik akcióterv az informatikai munkahelyekkel kapcsolatosan, és ezzel kapcsolatosan már megindult a munka. Ez majd valószínűleg a következő ciklusban még nagyobb hangsúlyt kap a bizottság berkein belül. Köszönjük, Rén biztos. Köszönöm, elnök asszony. Először is Pinker illetően azt gondolom, hogy Andor úr eléggé alaposan elmondta, hogy mi volt a háttere ennek a nyilatkozatnak. Én megjegyzésekre vonatkozó megjegyzésekre nem reagálok. A Németországra vonatkozó ajánlások elég egyértelműen meg vannak fogalmazva magában a dokumentumban, amelyet május 29-én elfogadtak, és remélem, hogy ezek majd elvezetnek ténylegesen tanácsi ajánlásokhoz, miután a tanács is foglalkozik, foglalkozott a kérdésekkel. Tuszkasz úr kérdése ő beszélt az ERT helyzetről. Én utalnék arra, amit a múlt héten a plenárison is mondtam. Az Európai Bizottság nem akarja lezárni, lezár, bezáratni az ERT, görög televízió és rádióadót. Nem írt ilyesmit elő. Ez a görög hatóságok döntése volt a modernizációs erőfeszítések egyik, egyik eszköze. A bizottság azt reméli, hogy az elbocsátással járó minden törvényt betartanak, illetve Eh, azt is meg tudja erősíteni az Európai Bizottság, hogy a közszolgálati rádió és televízió demokrácia szempontjából fontos eszközök, bár a bizottság nem akar beleszólni, hogy egyes tagállamok hogyan szervezik meg a közszolgálati médiumokat, minden gazdasági körülmények közt fontosnak tartjuk a média pluralizmus és a média szabadság, a média minőség fenntartását többek között eh, ilyen eh, közszolgálati médiumok segítségével is, tehát eh, azt reméljük, hogy rövid időn belül eh, rövidetávú megoldást találnak erre a kérdésre. A legutolsó dolog, aminek Görögor, amire Görögországnak szüksége van most, az egy politikai válság. Amíg Igold úr kérdését illeti, valójában három kérdést tett fel. Először is a, az egyes eh, Országspecifikus ajánlások végrehajtására, kvantifikálására vonatkozóan én ebben a vonatkozásban nagyon hálás vagyok az Ekon szakbizottság titkárságának, mert ők kvantifikálják az ajánlások végrehajtását, bár elmondhatom önöknek, hogy ez nem könnyű dolog, mert a költségvetési politika általában kvantifikálható, számokban kifejezhető statisztikai adatok felhasználásával a foglalkoztatás politikai strukturális reformok nehezebben önthetők számokba, mert azok inkább minőségi, nem pedig mennyiségi módon írhatóak le. Ezzel kapcsolatban a módszertanunkat jelentősen javítanunk kell, és egész egyszerűen használhatóbbá kell tenni, hogy azok alátámaszthassák a mi munkánkat is, valamint a tagállamok munkáját is. Tehát jobban szeretnénk a jövőben dolgozni, és jobb módszertant kialakítani, hogy a parlament munkáját is segítsük. Ön beszélt még eh, az ajánlások állítólagos egyenetlen színvonaláról, illetve arról, hogy a környezetvédelem, illetve környezetvédelmi befektetések, mint ajánlások nem elég hangsúlyosak. Én egyébként úgy látom, hogy nem csak hosszú távon, hanem rövid távon is fontosak ezek a környezetvédelmi jellegű ajánlások, mert ezek révén valósítható meg a fenntartható növekedés. Éppen ezért beszélünk például az erőforrás hatékonysági platform dokumentumáról, amelyet mindenkinek a figyelmébe ajánlok, többek között arról szól, hogy a gazdaságpolitika hogy lehet erőforrás hatékonyabb a jövőben. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy rövid távú kihívás Európában. Az ön harmadik kérdése a szociális dimenzióval foglalkozott, erre Andor úr már válaszolt. Együttműködünk a témában, és reméljük, hogy hamarosan kijöhet az EMU szociális dimenziójáról egy közlemény. Köszönöm. Köszönöm. Jön a negyedik kérdéskör. Marisa Matias és Alejandro Szerkász kapnak szót. Marisa Matias, két perc. Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt vannak a biztos urok, és teljesen egyértelmű számomra, hogy egy olyan időpontban kerül erre sor, amikor ajánlásokat fogalmazunk meg a tagállamok felé, és gyakorlatilag az előző ajánlások, illetve azok végrehajtásának eredményének a mérlegét is levonhatjuk, hiszen ezzel kapcsolatban akkor kérdéseket fel is tehetünk. Átültették egyáltalán az ajánlásokat a tagállamok, ez az egyik kérdés, ami felvetődik, a másik pedig az, hogy tényleg sikerült -e eredményekre jutni, eredményeket elérni a végrehajtással. Portugália vonatkozásában következő kérdésem van tehát. Be, végrehajtották-e az ajánlásokat, vagy sem? Hiszen tudjuk, hogy specifikus ajánlásokat fogalmaztak meg, utalva a trojka megállapításaira, ugye már hét értékelési körön vagyunk túl, és hát többé-kevésbé betartásra kerültek az ajánlások. De sikerült-e akkor a kitűzött eh, célkitűzéseket, eredményeket elérni? 2013-ra ugye a Trojka prognózisa azt mondja ki, hogy 0,9 eh, milliárd lesz a deficit, 5%-kal nőni fog, a munkanélküliség 7% lesz a költségvetési hiány, ez pedig azt jelenti, hogy a bizottság nem csak egy kicsit tévedett az előrejelzéseivel, hanem totálisan mellé trafált. Úgyhogy ha már egyszer itt vannak a biztos urak, akkor szeretném megkérdezni, hogy a bizottság felismeri-e, elismeri-e ezt tévedésként, ezeket az adatokat. Hiszen a bizottság gazdaságpolitikája ajánlásokat fogalmaz meg, és abból indul ki, hogy ez valóban azokra az eredményekre fognak vezetni, ahová, amilyennek elképzelik őket? Hát sajnos a tények ugye nem ezt igazolják. Alejandro Cercas következik, majd pedig Wortmann Kólasszony. Köszönöm, köszönöm a szót, és köszönöm a biztos uraknak is. Az, hogy most alkalmat adnak arra, hogy eh, a további eh, ajánlásokról még cserélhetünk, még hogyha azt is kell megállapítanom, hogy gyakorlatilag évről évre ismétlődnek az ajánlások, a partitúra gyakorlatilag ugyanaz marad, strukturális reformok legyenek, költségvetési konszolidáció, munkanélküliség visszaszorítása. Nyilván különbözőféle válságokat élhetünk meg, kevesebb a kereslet, kevesebb a munkahely, mégis egyre több költségvetési konszolidációt és megtakarítást követelnek gyakorlatilag tényleg a zene ugyanaz marad, a ritmus kicsit változik, független attól, hogy hogyan is alakul a valóság, és ki komponálja a zenét. A biztosok, vagy pedig azok munkatársai? Hát ez kérdés. Azt gondolom, hogy sokaknak van befolyásuk az Európai Unióban, de a parlamentre is odafigyelnek? Vagy ha nem, akkor miért nem figyelnek ránk? Vagy miért nem figyelnek oda arra, amit a polgárok eh, mondanak? Nem egyfajta demokratikus eljárásnak vagyunk itt a ö, megalkotói és alkalmazói? Hát ö, figyelembe kellene venni a különböző véleményeket a tagállamok részéről, miközben itt egyre csak erősödik a divergencia észak és dél között. Nézzük csak meg a nyugdíjakat talán e tekintetben javítani kellene ezeknek a szintjén, miközben egyre erősebb és szigorú belőírásokat írnak elő, emelkedik ugye a nyugdíjkorhatár az én országokban is, úgyhogy egyfajta igazságosságra is szükség lenne, mert hogyha nem vezetjük ezt be a nyugdíjak tekintetében, akkor egyszerűen vége lesz az egész rendszernek. Aztán ugye a biztonság. Több fiatal munkanélküli és a szakszervezetek is sztrájkoltak, és kérdezem még egyszer, miért nem figyelnek oda ránk? Most pedig az Ekon részéről Wortmann Kólaszony következik, majd Regina Bastus. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon helyesen hangsúlyozta az alapvető strukturális reformokra a hangsúlyt hogyha több munkahelyet kívánnánk teremteni, és az MFF-re is többen az IMF is többször hangsúlyozta, hogy folytatni kell a megtakarításokat és a strukturális reformokat, tehát ez is azt mutatja, hogy önök is a megfelelő csapás irányt választották. Nos, 67 év a korhatár Görögországban, Franciaországban, még mindig 60, ha már a nyugdíjakról volt szó, és a nyugdíjkorhatárról. Tehát ez itt nagyok a különbségek. De a valós kérdésem más. Három éve léteznek ezek a makrogazdasági országspecifikus ajánlások, ugye van egy hatos csomagunk, most pedig a kettes csomagnak az első événél járunk. Ha megnézzük a különböző országokat, mondjuk Franciaországot is, Hollandiát, ugye a költségvetési célok elérésére megkapták a hosszabb határidőt, de a gazdasági reformok tekintetében, ugye ezek azért nagyon ambiciózusak, és Franciaországra nézve nagyon pontosak az ajánlások. Hogy milyen eszközöket és hogyan fogják a rendelkezésre álló eszközöket, a kettes és a hatos csomagot felhasználni arra, hogy motiválják a végrehajtást? Például Franciaországban. Ugye ősszel, ha jól tudom, át fogják tekinteni a költségvetés tervezetet, de ott nem tudom, csak a számot nézik meg, a számokat, vagy az intézkedéseknek a minőségét, tehát mit várhatunk önöktől? Ez lenne a kérdésem a következő hónapokra nézve, illetve a következő évben. Köszönöm, Regina, Regina Bastos, és aztán Anni Podimata következik. Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne az egyik Rén biztos úr, a másik pedig Andor úrnak szólja. Az én országom nagyon sok erőfeszítést tett a gazdasági és pénzügyi ágazatban és a strukturális reformok terén is, hiszen negatív volt a külkereskedelmi mérlegünk, sőt még mindig az, és az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság hitelekkel próbálta mobilizálni a, a vállalkozásokat, azonban sajnos teljes Európa számára nagyon nagy terheket jelentenek a hitelek, Portugália számára is. Voltak megegyezések, de a kérdésem az, hogy Rén úr milyen további ajánlásokat fogalmazna meg. Andor úrnak pedig a következő kérdést tenném fel. Portugáliában nagyon magas a fiatalok munkanélküliségére ápatája, gyakorlatilag a legmagasabb egész Európa szerte. Úgyhogy nagyon várjuk most az Európai Ifjúsági Garancia Programot. Nem tudom, hogy további eszközök is rendelkezésre állnak majd annak visszaszorítására, hogy többen elhagyják az iskolát, abba hagyják a tanulmányaikat. Tehát milyen további európai válaszaik lennének? Erre volnék kíváncsi. Köszönöm Anni Podimata következik, két perc. Merci, Köszönöm, Pervanche. Köszönöm. Biztos urak, én a stabilitási programokat végrehajtó országokra vonatkozó kivételekre kérdeznék rá Görögország, Ciprus, Portugália és Írország. Mi Ferreira asszonyjal már korábban azt mondtuk önöknek, hogy ezek a kivételek problémákat okoznak, demokratikus legitimitás szempontjából okoznak problémát, illetve a hatékonyság szempontjából is, mert nem tesznek lehetővé véleménycserét európai szinten a, ezen programok sikeréről vagy kudarcáról, valamint a jövőbeni javító jellegű intézkedésekről. A demokratikus deficit nem kedvez a reform folyamatoknak, sőt, kifejezetten aláássa azokat. A görög kormány egy része hozta csak azt a döntést, amely megszüntette a, kereskede, a, a, a közszolgálati tévéket, Nos, eh, amikor önök azt mondják, hogy támogatják Görögországban a javaslatot, az elég sok mindent jelenthet. Az Európai Bizottság eh, támogat-e olyan eh, intézkedéseket, amelyek aláássák a demokrácia működését, csak azért, hogy a programot előre vigye. Önök szerint ez a reformfolyamatot erősíti, vagy éppen aláássa a reformfolyamatot. folyamatot mivel önök állítólag nagyon hisznek a tagállamok egyenlő, tagállamok közti egyenlő bánásmódban, miért nem hajlandóak önök a kiigazítási programokról demokratikus közvé, közvitát kezdeményezni, illetve hagyni a parlament részvételével is. Most pedig akkor Rén úrral kezdjük a válaszadást. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen, és köszönöm uh, az érdekes kérdéseket. Azzal kezdeném, amelyet Matthias asszony tett fel, mégpedig Portugáliával kapcsolatosan. Portugáliával uh, egy külön eljárásban foglalkozunk, hiszen ez problematikus ország, mint Görögország és Írország negyedéves felülvizsgálatokat tartunk ezeknek az országoknak az esetében, hogy elősegítsük a program célkitűzések folyamatos végrehajtását, illetve a program végrehajtás során történő folyamatos kiigazítását. Ezeknek a negyedéves felügyeleteknek kettős a célja, tehát először is felülvizsgáljuk a program végrehajtását, és a tapasztalatok alapján ez a második cél, kiigazítjuk időről időre a programot. Ezek a felügyeletek szakpolitikai iránymutatás szempontjából sokkal konkrétabbak, mint az országokra megfogalmazott ajánlások, amelyek ebben az eljárásban születtek. Podimata asszony pontosan erről beszélt, vagyis, hogy a problematikus országokat az általános eljárásba kellene bevonni az európai szemeszterbe és a gazdaságpolitikai koordináció keretébe. Erről beszélhetünk és beszélnünk is kell. Ugyanakkor azt nem mondanám, hogy az elszámoltathatóság nem érvényesül ezeknek az országoknak a tekintetében. Itt a szakbizottságban is sokszor kitértünk erre a kérdéskörre. Az elmúlt évek során sokszor kaptam ezzel kapcsolatosan kérdést, és válaszoltam is ezekre a kérdésekre, már ami az gazdasági politikát illeti, illetve a problematikus országok előrehaladásának értékelését. Ebben az összefüggésben még azt kell elmondanom, és ez kapcsolódik az előző kérdéskörben Gigold úr által feltett kérdéshez, vagyis hogy a szakpolitikai ajánlások olyan politikai kihívások megválaszolását célozzák, amelyek esetében a tagállamok között következetes eljárásra van szükség, holott nagy különbségek vannak a tagállamok között, és emiatt nem mindig lehetséges az összehasonlítás a tagállamok között minden esetben. Ez azt is tükrözi, hogy az európai szemeszterben a Lisszaboni stratégiához képest más megközelítésben dolgozunk. Cserkasz úr beszélt a nemzeti parlamentek szerepéről. Az Európai Parlament nagyon fontos kezdeményezéseket tett ebben a tekintetben, azzal, hogy parlamenti heteket szervezett a nemzeti parlamentek képviselőinek bevonásával. Nagyon fontos véleményem szerint, hogy a nemzeti parlamenteket még korábban és még messzebb menően bevonjuk minél korábbi szakaszban ebbe a munkába a Nemzeti Reformprogram és a Stabilitási Konvergencia Programok elfogadása előtt. Ezt mindenképpen üdvözölné a bizottság. Maga a bizottság is bevonja a parlamenteket, a nemzeti parlamenteket a szakpolitikai ajánlásokkal kapcsolatos eszmecserébe, bár azt hangsúlyozzuk, hogy elsősorban tagállami feladatról és felelősségről van szó. Volt arról is szó a kérdésekben, hogy az ajánlásokat hogyan követjük nyomon. Az előző válaszom Gigold úr kérdésére részben megfelelt erre a kérdésre is. Nagyon fontos, hogy a következő ősz során kapcsolódva talán a kettős csomaghoz, eh, vagyis a nemzeti eh, költségvetéseknek az összehangolásával foglalkozó jogszabályokhoz. Ez is eh, lehetne egyfajta ellenőrzési pont a költségvetési politikában és a strukturális politikában a, az ajánlások végrehajtása összefüggésében. Vagyis most össze felülvizsgáljuk majd az ajánlások végrehajtását, illetve a kettős csomag, amely nem sokára hatályba lép, erre nagyon jó lehetőséget ad majd, mivel arra számítunk, hogy fel tudjuk mérni a nemzeti költségvetések helyzetét valamikor október után, és így a költségvetési és a strukturális reformokat is értékelni tudjuk, tudva-tudván, hogy a költségvetési politika egy mennyiségen alapuló, a strukturális jel, politikák pedig inkább kvalitatív, minőségi változásokat jelentenek, de azért a kettő összefügg. És ez a felülvizsgálat a következő 6-18 hónapban kerül majd sorra, tehát ezek rövidtávú ajánlások lesznek, természetesen majd a tanácsádása után, valószínűleg jövő héten. Köszönöm, elnök asszony! Az Európai Parlament álláspontja, ahogyan Ren úr is elmondta, nagyon lényegesek számunkra. A Nemzeti Parlament álláspontja, pettek, parla, álláspontjáról is ugyanezt tudom elmondani, erre van empirikus bizonyítékom is. Ma találkoztam a német Bundestag tagjaival, a CDU tagjaival, néhány héttel ezelőtt pedig látogatást tettem Lettországban, a Lett parlamentben, jövő héten pedig Görögországba látogatok el, a görög parlamenti képviselőkkel találkozom majd. Mindezek nagyon fontos lépések, nagyon fontos eszmecserék az ajánlásokkal kapcsolatosan minden egyes ország esetében, de arról sem szabad elfeledkezni, hogy a szociális partnerek milyen szerepet játszanak ebben a folyamatban magam részéről. Ez is nagyon fontos kontextust jelent az éves növekedési felülvizsgálat megtárgyalásában, illetve az ország specifikus ajánlások értékelésében. A tripartit szociális csúcs találkozó is nagyon lényeges szerepet kap ebben, illetve az munkadókkal és a szakszervezetekkel folytatott egyeztetések. Erre nagyban összpontosítunk, ezekre a demokratikus eszmecserékre nagyban támaszkodunk, és ezt meg is szeretnénk erősíteni. Egy bizonyos ország esetében Bastes asszony úr ugyanis rákérdezett Portugália esetére. Múlt héten Portugália elnöke itt volt Brüsszelben, Barozó úrral mecserét folytatott, és néhány biztos is jelen volt, Oli kollégám és én is ott voltunk ezen a megbeszélésen. Elsősorban a munkanélküliségről, a foglalkoztatásról, az ifjúsági munkanélküliségről volt szó. Ez egy nagyon sikeres eszmecsere volt, Tudjuk, hogy nem sokára 90 ezer fiatalt fog támogatni ez a program. További erőfeszítések zajlanak annak előkészítése érdekében, hogy az ifjúsági garancia program minden inkább érvényesüljön Portugáliában, hiszen ez egy nagyon problematikus ország ilyen szempontból. Kollégám Michel biztos holnap Lisszabonba látogat, és ő is elsősorban ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Nagyon remélem, hogy ez az elég előkészületi munka jó eredményekkel szolgál majd a következő időszakban. Köszönöm. Köszönöm. Most jön az utolsó kérdéskör. Először is az Econ szakbizottság nevében Fajó, majd Astrid Luling, és aztán a foglalkoztatási bizottság részéről Szilvána Rapti és jó magam. Fajó kollega kap először szót. Köszönöm, elnök ú, asszony. Köszönöm szépen. Szeretném köszönteni a biztos urakat, és azt is elmondani, hogy egy nagyon fontos időpontban kerül sor most erre az eszmecserére a válság kellős közepén. Azok a célkitűzések, amelyeket megfogalmazott a bizottság, ugye generálni kívánja a növekedést és motiválni a vállalkozásokat, különösen az eurozónán belül, de érdekel ezzel kapcsolatban, hogy a biztosok az általános helyzetet hogyan is értékelik, hogyan elemzik azokat az országokat, ahol most ugye átalakítási, kiigazítási programok zajlanak. 18 és fél százalékos célkitűzést látunk az előző évi 12 százalékhoz képest, miközben a recesszió továbbra is tart, úgyhogy ezek a kiegazító programok, ezek milyen hatással lesznek mindenre. Aztán megkérdezném Mandor úrtól, hogy mi a helyzet a munkanélküliséggel, és e tekintetben milyen tervei vannak. Aztán az is érdekelne még, hogy Rén úr hogyan vélekedik Rasmussen úr kijelentéseivel kapcsolatban. Ugye ő nagyon kritikus volt a megtakarítási megszorító programokkal kapcsolatban, Spanyolország és Olaszország vonatkozásában is megfogalmazta a véleményét, mert úgy gondolta, hogy ez zavarokhoz vezethetne a piacokon. Úgyhogy nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi az általános vélekedés. Jó lenne, ha mindenki ugyanazt a véleményt képviselné, és jó lenne, hogyha mindenki ugyanazt is mondaná el ezzel kapcsolatban. Astrid Lulin következik. Madame la Présidente, Köszönöm, elnök asszony, csak gyorsan tennék fel egy kérdést. illetve egy általános megjegyzésem lenne, amely a kormányok reakciójára vonatkozik az európai szemeszterrel kapcsolatban azt lehetne mondani, hogy az európai kormányok nem nagyon ismerik ezt az eljárást, noha ő, ők maguk döntöttek erről az eljárásról, vagyis ők maguk vállalták, hogy a költségvetési tervezetet benyújtják, majd a bizottság azt elemzi, javaslatokat tesz, és a tanács elfogadja. De akkor, amikor a bizottság az ajánlásait közzéteszi, a kormányok a diktátumról kezdenek beszélni, brüsszeli diktátumról. Tudok példákat mondani. A luxemburgi nagyhercegség társadalombiztosítási minisztere azt mondta, hogy ezekkel az ajánlásokkal a a bizottság hibát követel. Szerintem ő követett el ezzel hibát, mert azt gondolom, hogy a, az ajánlás kifejezetten használ a nagyhercegségnek akkor, hogyha az igazságon alapul. E, Franciaországban a köztársasági elnök szintén azt méltóztatott konstatálni, hogy eh, nem hajlandó engedni a diktátumoknak. Most ez mind eh, populizmus és eh, skizofrénia. Az egyik luxemburgi parlamenti bizottság, miután elemezte az ajánlásokat, azt mondta, hogy semmi újat nem tartalmaznak a tavalyi évhez képest, és semmi értelme nem volt eh, idegeskedni akkor sem, illetve most sincs. Szerintem lenne okuk idegeskedni, mert ha ugyanazokat az ajánlásokat kapják 2013-ban, mint 2012-ben, az azt jelenti, hogy nem hajtották végre őket. Eh, Astrid, lejárt az idő, elnézést. Csak reakciót szeretnék kapni. Eh, persze, értettük a kérdését, Astrid, persze. Köszönöm, elnök asszony. Vannak gazdasági jelzőszámok, amelyek azt mutatják, hogy hogyan alakul a deficit és az adósság. Vannak szociális jelzőszámok, amelyek azt mutatják, Meg, megismétlem a kérdést, Rén úr, nem figyelt, pedig önnek teszem fel a kérdést. Tehát vannak gazdasági jelzőszámok, amelyek eh, azt mutatják, hogy eh, hogyan alakul a deficit és az adósság. Vannak szociális indikátorok, illetve jelzőszámok, amelyek eh, a szociális hatását és következményeit mutatják azoknak a megszorításoknak, amelyeket a tagállamok alkalmaznak. Nem lenne szükség demokrácia jelző számokra annak érdekében, hogy azt lássuk, hogy mindez milyen hatással jár a demokráciára az egyes tagállamokban. Azért teszem fel ezt a kérdést, Rén úr, mert ön vagy úgy tesz, mintha nem értené, vagy tényleg nem érti ezt a dolgot. Samaras miniszterelnök egyik reggel felkelt, és anélkül, hogy megkérdezte volna a parlamentet, vagy akár megkérdezte volna a másik két koalíciós partnerét, vagy bármilyen konzultációt folytatott volna a munkavállalókkal, minden demokratikus szabályt felrugva, gyakorlatilag pucsot hajtott végre. Ez az Európai Unió szerint elfogadható? Önök ezt elfogadják? Köszönjük. Én Rén úrhoz egy kérdést intéznék. A, milyen fontosságot tulajdonít ön a szakértők szavának, mert akkor, amikor a, az IMF a trojkában részt vesz, ez azért van így, mert eh, egyes tagállamok úgy gondolták, hogy eh, egyrészt eh, majd utat mutatnak, másrészt pedig szakértelmet hoznak a dologba. Az IMF azóta elismerte a megszorítások multiplikátor hatásával kapcsolatos tévedéseit és egyéb tévedéseit is, és erre azt halljuk Barozó úrtól, hogy, és másoktól is, hogy az IMF ne vegyen részt a trojkában. Önnek mi a véleménye tehát a szakértők munkájáról? Aztán vannak olyan országok, amelyek furcsán értelmezik a demokráciát, és Zsüpé vagy Szárközi kormánya kapcsán a amikor nyugdíjreformot akarnak csinálni, akkor az utca felelt erre. Ehhez képest Holland úr engedélyezi, hogy megvitassuk, hogy mi történjen a munkavilágában önök mit gondolnak a szociális párbeszédről, hogyan alakulhat ilyen körülmények között, illetve a szociális demokrácia. A, a szociális párbeszéd ugyanis gyakorlatilag minden európai konklúziók között szerepel, amelyet a közelmúltban elfogadtak. És az utolsó megjegyzésem az az, hogy nagyon meglep engem, hogy egyetlen egyetlen ajánlás sem szól arról, hogy eh, mi van a költségvetési reformmal, és annak a, az európai 2020-as stratégiához való viszonyával. Eh, nincsenek olyan ajánlások, amelyek olyan költségvetésre sarkalnák a tagállamokat, amelyek eh, a jövőbe mutatnak. Köszönöm, ez lett volna az én válaszom. Kivel kezdjük? Andor László? start, I immediately react to the last. Kezdhetem, akkor rögtön az utolsó pontra reagálnék. Az általam legismert ország, saját hazám, és nyugtalan az ajánlással kapcsolatos, amivel az adóügyekre hivatkozik, nem is egy ponton. Például, hogy el kell mozdulni a munkát terhelő adók irányából más irányba, és ha jól tudom, az önországa is agályosnak tartja ezeket az ajánlásokat. De a válság idején nagyon lényeges, hogy a munkaerő keresletet megerősítsük, különösen recesszió idején lényeges ez. Ezzel vissza is térnék fél úr kérdésére, aki arról kérdezett, hogy ezeket a számokat hogyan kell értelmezni, mint például a 12%-os munkanélküliségi arány az eurozónában, 11% az EU egészében. Hangsúlyoznám, hogy ez nem átlagszám, pontosan az ellenkezőjéről van szó. Tudjuk, hogy rekordmagas a munkanélküliség, és folyamatosan növekszik ez az átlag Európában. De nem ez a lényeg, hanem pontosan a polarizálódás ami meghúzódik az átlagok mögött. Vannak olyan tagállamok, ahol a, az állami, államháztartás viszonylag egyensúlyban van, gazdasági növekedés történt az elmúlt években, és növekszik a bővül a foglalkoztatás is, de aztán vannak olyan országok, amelyek hosszú évek óta a hitelválság következményeit nyögik, és ezek recesszióban vannak, abban is maradnak, és ezekben az országokban egyre súlyosabb a munkanélküliség, különösen az ifjúsági munkanélküliség, és még ez fokozódott is az elmúlt évben. Tehát ami a megoldást illeti, nem elég, hogyha az átlagokkal foglalkozunk, csoportspecifikusnak és országspecifikusnak kellene a megoldásnak. Mindig hangsúlyozzuk, hogy mi a különbség a többlettel, illetve a deficittel rendelkező országok között, és ezeket a következtetéseket le kell vonnunk minden kontextusban és emiatt hangsúlyoznom kell azt is, hogy egyáltalán nem igaz, hogy minden tagállamban, vagy az EU egészében a bizottság a megszorításokat szorgalmazza. Például Lettországról szeretnék külön szólni. Van egy külön ajánlás a szociális támogatásokról. Németországgal kapcsolatosan is beszéltünk erről. Az ajánlás egyértelműen magasabb béreket sürget különböző okokból. Ezek az értékelések, elemzések tehát testre szabottak az egyes országok esetében, figyelembe véve a sajátos körülményeiket, és ráadásul aktualizáltuk is ezt a helyzet fényében. Ami az ifjúsági munkanélküliséget illeti, az előző ciklusban is hangsúlyoztuk, hogy a válság következményeivel foglalkozni kell, különösen az ifjúsági munkanélküliség tekintetében. Ez még azelőtt volt, hogy az ifjúsági garanciát elfogadtuk volna, most már ez megtörtént. Ezért ez már nem csak lehetőség, hanem kötelezettség is, hogy a tagállamokat megbízzuk az ifjúsági garancia végrehajtásával ebben az ajánlásban, és ne csak általánosan foglalkozzanak az ifjúsági munkanélküliség problémájával. Köszönöm, Rén úr. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Először is, amit arra reagálnék, amit Fajó úr mondott. Ő aláhúzta azokat a célkitűzéseket, amelyeket mi is fontosnak tartunk, munkahelyteremtés és eh, fenntartható fejlődés. Én magam is eh, erről beszéltem, amikor eh, említettem a KKV-k problémáit, az Európai Tanács pedig nagyon komoly és ambiciózus terveket készül megfogalmazni, és beszéltem arról a javaslatról, amelyben összefog a bizottság, az LKB e és az EBB. Ön beszélt a program alávont országok jelenlegi helyzetéről. Nem akarok nagyon a részletekbe bocsátkozni, de annyit elmondanék önnek, hogy az egyes kormányokkal tárgyalásokat folytatunk arról, hogy hogyan tudnak kikerülni ezekből a programokról, ezekből a programokból Írország és Portugália esetéről beszélek. Mind a két országban jó úton, jó sinen mennek a jó úton haladnak a programok, és emellett mindkét ország kapott kamatkedvezményeket most azon gondolkodunk, hogy milyen elővigyázatossági intézkedésekre lehet szükség, vagy mely, milyen intézkedések lehetnek hasznosak, eh, hogy eh, Írország is és Portugália is sikeresen kikerüljenek a program hatája alól. Ön említette Jörg Rasmussen EKB igazgató tanácsi tag megjegyzéseit, ezekre én nem reagálhatok, az EKB majd reagál a saját tagjainak a megjegyzéseire, ami pedig a fiskális politikát illeti, ön a, arról olvashat a különböző hivatalos anyagokban. Astrid Luling asszony beszélt a Luxemburgra vonatkozó ország specifikus ajánlásokról. Ezt valóban az Európai Bizottság nagyon nagyon gondosan készítette elő. E, ön beszélt a nyugdíjreformról is, és e, mi is úgy gondoljuk, hogy Luxemburgnak fel kell lépnie a fenntarthatósági kockázatok kezelése érdekében. Ezek nem rövidtávú kockázatok, de hosszú távon a nyugdíjrendszer, illetve a gondozási rendszer kockázatokat rejteget. A tavaly decemberben elfogadott luxemburgi nyugdíjreform legfőjebb egy kezdő lépésnek minősíthető. Luxemburgnak hamarosan további lépéseket kell tenniük. A hosszú távú gondozási további gondozási e, ellátás e, további 2%-os GDP arányos kiadást jelente hosszú távon, Eh, és ez egy eh, hosszú távú eh, fenntarthatósági probléma. Még akkor is, hogyha Luxemburg az egyik leggazdagabb és legfelelősségteljesebb tagállama az Európai Uniónak, azt elmondhatjuk, hogy az európai szemeszter preventív jellegű, mert korán azonosítja azokat a kihívásokat, amelyekkel a tagállamoknak rövi, közép vagy hosszú távon majd meg kell birkózniuk, és mi már most különböző lépésekre szólítunk fel. Rapti asszony beszélt a szociális jelzőszámokról, ezekre majd kitérünk a gazdaság és monetáris unió szociális dimenziójáról szóló közleményünkben. Ön beszélt a demokráciáról, amit elismerünk E, európai értéknek. E, a bizottság a szerződések őre, és mindenképpen megvédi ezeket az európai értékeket. Hadd mondjam el, hogy a görög válság az a felelőtlen költségvetési politika és statisztikai csalások eredménye, nem pedig az EU-IMF programnak az eredménye. Előbb volt a válság, és aztán jött a program. A bizottság az IMF-fel együtt az eurózóna politikai mandátuma alapján mindent megtesz annak érdekében, hogy Görögországban beinduljon a növekedés és munkahelyek teremtődjenek. Fontos, hogy Görögország a program végrehajtására koncentráljon annak érdekében, hogy visszatérhessen a növekedés. El kell kerülni a politikai zűrzavart. Nem csak Görögország számára lenne jó ezt elkerülni, hanem egész Európa szempontjából üdvös lenne. Végezetül kaptunk egy kérdést adóreformról és és nyugdíjreformról. Önök is tudják, hogy az Európai Bizottság a szociális párbeszéd nagy híve. A szociális párbeszéd elősegíti a döntéshozatalt. Még Franciaország nem mindig volt nagy híve a szociális párbeszédnek, sőt, talán éppen ellenkezőleg történt ez a múltban. Az elmúlt időszakban, és ezt én üdvözlöm, komoly előrelépések történtek a szociális párbeszéd és a szociális partnerek bevonása érdekében. Reméljük, hogy egy meggyőző nyugdíj reformot ezzel a módszerrel jól elő lehet majd készíteni. Ha jól értettem, ön azt mondta, hogy nem helyezünk hangsúlyt az adó eh, reformra. Lehet, hogy más anyagokat olvasunk, de valójában eh, jó pár tagállam vonatkozásában kiadtunk ajánlást adóreformra, sőt, lehet, hogy a legtöbb tagállamnak eh, adtunk ilyen ajánlásokat. Belgiumra vonatkozóan tudok önnek példát mondani, ott az ötös ajánlásunk adóreformra szólít fel, mert a belga adórendszer aránytalan mértékben a közvetlen adókra alapoz, és ez eh, különösen a kiskapukkal bizonyos eh, méltányossági aggályokat vet fel. Noha Belgium mindent megtett annak eh, érdekében, hogy csökkentse a munkára nehezedő adóterheket, még mindig az egyik legmagasabb a munkához kapcsolódó adóteher emellett. Belgiumban a legalacsonyabbak között van a környezetvédelmi jellegű adók súlya, tehát komoly érvek szólnak amellett, hogy egyszerűsítsük az adórendszert, és javítsuk annak ható, hatékonyságát oly módon, hogy az a munkahely teremtést, illetve a társadalmi méltányosságot jobban szolgálja. Elnök asszony, én a jövőben is állok az együttműködés elé. Adóreformról, pénzügyi reform, legyen szó adóreformról vagy pénzügyi reformról, középtávon, hosszú távon, illetve abban is, hogy megtaláljuk, hogyan lehet visszaállítani, helyreállítani a gazdasági növekedés alapjait. Köszönöm, mondja az elnök. Ezzel lezárom ezt a vitát. Két megjegyzést tennék mindössze. Az első függetlenül a mai napirendtől két biztos itt eh, létét eh, megragadva eh, utalok én is arra, hogy mit mondott Barózó úr a kulturális kivételességről. Úgy gondolom, hogy ez a megjegyzése elég reakciós volt, sőt sértő az európai gondolatra vonatkozóan. Azt gondolom, hogy Eh, jobb lenne, hogyha ezt Barózó úr maga is fejtenék, és ne hagyná ki, nem hagyná rá egy, eh, egy szóvivőre. Két jelentést fogunk megvizsgálni július 9-én, eh, ugyanakkor ami az ajánlásokat illeti, mindenki aggódik a szociális párbeszéd minősége miatt, illetve a demokratikus közvita minősége miatt elmondanám, hogy egy demokráciában mindenkinek szolidárisan kell részt vennie az erőfeszítésekben. Amikor önök ezeket a konkrét ajánlásokat megfogalmazzák, nem tudom, hogy azon a napon éppen mire gondoltak, de akkor, amikor az Európai Bizottság elfogadja ezeket az ajánlásokat, jöjjön el és mutassa be az ajánlásokat azon a napon. E, örülök, hogy ma itt voltak, de én azt gondolnám, hogy a demokratikus működés része és megkövetelte volna azt, hogy itt mutassák be ezeket az ajánlásokat, remélem, hogy jövőre, és most ez független a választási naptártól, illetve lehet, hogy éppen a választási naptár fog majd más naptári dolgokat előírni, de remélem, hogy másként fognak eljárni jövőre, mint idén tették. Ezzel lezárom a mai ülést.